Art. Kedves kollégák, javasolom, hogy kezdjük meg a munkát. Itt a, az első ülésünkön. And if you allow me, I, I will speak Hungarian, so please. <laughs> hát szeretettel üdvözlök mindenkit az év első kult bizottsági ülésén és mint rájöttek, sajnos elnökasszonyunk Petra Kammerévért nem tud ma jelen lenni, így a mai napi ülést én fogom levezetni. Kezdjük az első napirendi ponttal, a napirend elfogadása az első pontunk, és ha nincs ellenvetés, akkor a szavazásnál felcserélnénk a két pontot, mivel a budget jelentés előadója, Mr. Lokegard dugóban van, és még nem tudott ideérni, de néhány percen belül megérkezik. Úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor ezt a két pontot felcseréljük. Úgy látom, nincs ellenvetés. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása, jóváhagyása. A június 18-19 és a július 11-i bizottsági ülések jegyzőkönyv tervezete az ülés dokumentumai között található. Van-e bármilyen megjegyzése a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Ha nincs, akkor javaslom, hogy a szokásos módon tekintsük elfogadottnak a jegyzőkönyveket, amennyiben semmilyen észrevétel és ellenvetés nem merül fel az ülés alatt. Így rátérhetünk a harmadik napirendi pontra, az elnök közleményei. Első a tolmácsolás. A mai napon a következő nyelveken biztosított tolmácsolás – francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelveken van tolmácsolásunk. Köszönjük szépen a tolmácsoknak, illetve tájékoztatom Önöket, hogy a mai ülés élőben követhető az Európai Parlament honlapján, és eljöttünk, elértünk a negyedik napirendi ponthoz, ami a szavazás, úgyhogy kérem mindenki helyezze be a szavazókártyáját, és akkor kezdjünk először az állásfoglalási indítványjal. Az oklevelek automatikus kölcsönös elismerésének előmozdítására vonatkozik az a, az állásfoglalási indítvány, illetve még a szavazásunk előtt kérném, hogy a, vegyék figyelembe, hogy az ALDE képviselőcsoport két szóbeli módosítást kért két általuk benyújtott módosítóhoz, és akkor rátérhetünk a szavazáshoz. So let's start voting for the draft motion for a resolution. Kezdjük akkor a diplomák kölcsönös elismeréséről szóló szavazást, az első kompromisszum, négyes kompromisszum mellettek, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító, nem, elnézést, javítja magát az elnök asszony, 37-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Igen? Mikrofon nélküli hozzászólást hallunk. Ellenőrizhetnénk a 37-est? kérdezi valaki. Ellenőrizzük tehát a 37-es módosítóindítványt elektronikusan, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Het, hatos kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette ellene. Tartózkodás, Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35 mellette. Igen, igen, ez az, amit a kettes szóbeli módosítóval kiegészítettek, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító a szóbeli kiegészítéssel mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik. Nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. The result is 19. Uh, Az eredmény 19 igen szavazat, ellenszavazat nem érkezett, egy tartózkodás mellett kiváló eredménnyel tehát elfogadtuk. Then we have come to the second, uh... És következik a második szavazás a véleménytervezetről, Morten Lokeger úr véleménytervezetéről, és látom, hogy meg is érkezett már. Öné a szó. I think we can just move on. Akkor folytathatjuk is. Thank you very much. So... Köszönöm szépen, akkor kezdjük. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 18-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. És akkor most következzen a zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Az anyagot elfogadtuk, 17-en szavaztak mellette, 5-en ellene, senki sem tartózkodott. Gratulálok az előadónak. Lokegárt úr, most szót kér? Hát csak annyit szeretnék elmondani, hogy köszönöm szépen a résztvevőknek, nagyon jók voltak a tárgyalások, és a módosítások jók voltak, sikeresek, és ezzel a végeredmény még jobbá vált. Köszönöm a résztvevőknek, köszönöm szépen a titkárság munkáját és az asszisztensei munkáját is. Köszönöm szépen a munkáját. A az elsőre megszavazott állásfoglalási indítványjal kapcsolatban még el kell mondanom önöknek, hogy mint mindig a szóbeli választ igénylő kérdéssel és az azt követő állásfoglalási indítványjal kapcsolatban elengedhetetlen, hogy a képviselőcsoportok lobbizzanak a frakcióvezetőiknél annak érdekében, hogy az októberi első plenáris ülésen az indítvány napirendre kerüljön. Ez azért rendkívül fontos, mert a tanács már novemberben határozatot fog hozni erről a kérdésről, úgyhogy kérjük a, a frakcióvezetőket, hogy majd megfelelően döntsenek, hogy tényleg napirendre is kerüljön ez a pont. És akkor lépjünk tovább a következő napirendi ponthoz, a hatos napirendi ponthoz, ami egy jelentés tervezett megvitatása, egy INI jelentés, új európai kulturális menetrend eh, címmel, előadója Georgios Grammatikákis, az SND frakcióból. A módosítások benyújtásának határideje szeptember 12-e 15 óra. Szavazás a Kultbizottságban november 20-án lesz, a plenáris ülésre pedig 18 decemberében kerül. Mint emlékeznek, a nyári szünet előtt tartott legutolsó bizottsági ülésünkön nyilvános meghallgatást tartottunk az új európai kulturális menetrendről, amikor a szakértők különféle nézőpontból ismertették az erről alkotott véleményüket, és remélem, hogy ez nagymértékben hozzájárult a saját kezdeményezésük jelentéshez. Ma ezt a kérdést vitatjuk meg elsőként a bizottság tagjaival. Most minden további késedelem nélkül meg is adom a szót az előadónak, aki júliusban keményen dolgozott a jelentésen. Grammatikákész képviselő úr, 5 percben öné a szó. The floor is yours. Köszönöm szépen. Az új európai kulturális menetrend történelmi fordulópont. Ez egy olyan lehetőség, hogy megteremthessük az európai kulturális politika alapjait. Én üdvözlöm a bizottság javaslatát azt hiszem nagyon jól időzített, hiszen idén ünnepeljük a kulturális örökség évét. Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalom számára, a társadalmak számára egy nagyon fontos kapocs a kultúra. kézzel fogható és absztrakt értékeket hordoz a kultúra, és itt több milliárd eurós értékről beszélünk. 5,3 százalékát képviseli a kultúra az európai GDP-ben. Úgyhogy Európa csak akkor érhet el pozitív eredményeket, hogyha megfelelő alapokat teremt a kultúra számára is. És azt hiszem, hogy az eddigi ezirányú finanszírozások ugyan hasznosak voltak, de nem bizonyultak elegendőnek. Ugyanis ez a finanszírozás jelenleg a költségvetésnek csak mindössze fél százalékát teszi ki, miközben a kulturális értéken ennél lényegesen nagyobb. és összesen 16 százalékát támogattuk a beérkezett pályázatoknak. Minden esetre ez egy első pozitív lépés, hogy a bizottság kezdeményezi a finanszírozás növelését, de szerintem nem elegendő mértékben. Én 2020 túl a javasolt összeg kétszeresét javasolnám. A kultúráról nagyon sokat hallunk az európai vezetőktől, az Európai Bizottság részéről, de a gyakorlatban is át kéne ültetnünk a különböző kezdeményezéseket. Itt különböző kihívásokkal is szembe kell néznünk, és nem szabad megengednünk, hogy a finanszírozás felaprózódjon, mint ahogy ez történt eddig. Hatékonyan kell támogatnunk ezt az ágazatot, Alaposan meg kell ismernünk a kultúra működését, ehhez pedig adatgyűjtésre van szükség, és egyelőre ilyen adatok nem, vagy csak minimális mértékben állnak rendelkezésre. Tehát itt új megközelítésre van szükség. Különösen fontos, hogy az új menetrend a kultúrára összpontosítson, mint ami a közülök egyik fontos eleme, tehát a támogatást növelni kell, és a tagállamoknak is biztosítaniuk kell, hogy az alkotó művészeket minden szinten bevonjuk a tájékoztatásba, felvilágosításba. És azt is biztosítanunk kell, hogy az európai kulturális javakat megosszuk mindenkivel, és szerintem a bizottsági javaslat egy komoly innovatív lépés. De legalább annyira fontos, hogy megfelelő költségvetésre van szükség, és megfelelő, megfelelően definiált szabályokra, például annak érdekében, hogy a kettős adózást elkerüljük, vagy például a vízumkérdésekkel is megbírkozzunk. Egységes digitális portált kell kialakítani, ami tájékoztatást ad a művészek számára rendelkezésre álló programokról, Létre kell hozni egy felhasználó barát platformot, ami tájékoztatást adhat a rendelkezésre álló támogatható programokról. És nyilvánvaló az is, hogy az alkotó képesség csak akkor bontakozhat ki, hogyha a művészeket támogatjuk, tekintettel a gazdaság és társadalmi helyzetükre. A digitális forradalom következtében a helyzetük, a művészek helyzete tovább nehezedett, és mindannyian tudjuk, hogy nagyon gyakran a műveik kapcsán nagyon gyakran előfordulnak visszaélések, lopások. Ugyanakkor ki kell használnunk, ki kell aknáznunk az európai kultúra sokszínűségében rejlő lehetőségeket is, és szerintem egy ilyen egységes digitális platform lehetővé tehetné, hogy az Európai Unióban gyártott filmekhez engedély mellett hozzáférhessen mindenki. A bizottság javaslata a kultúra különböző területeit is érinti, a zene mozgatja Európát, kezdeményezésre gondolok például, vagy a Kreatív Európa programra. A zene természetesen egy nemzetközi nyelv, ami egyesítheti a különböző kultúrákat, nemzeteket, és szeretném megemlíteni ennek a menetrendnek a külső dimenzióját is. Fontos, hogy minél előbb megvalósítsunk a külkapcsolatokra vonatkozó stratégiát. Ez egy nagyon fontos eszköz Európa számára, és szerintem ez elősegítheti, előrelendíthetné Európát. Ezáltal a külkapcsolatainkat, nemzetközi kapcsolatainkat is stabilizálhatjuk, illetve új barátokat szerezhetünk, és újabb lehetőségeket teremthetünk az európai művészek számára. Úgyhogy ezen pozitív szavak jegyében várom a megjegyzéseiket, és köszönöm az együttműködésüket. Köszönjük szépen Grammatikákis úrnak. És akkor most a koordinátorokat kérdezném, vagyis bocsánat, az árnyékelőadókat kérdezném, hogy ki szeretne hozzászólni. Egy valakitől kaptunk csak a az árnyék előadók közül jelentkezést. Mrs. Bilde kap szót elsőnek. No? Ja, hogyha a sedók nem kérnek szót, akkor kérünk jelentkezzenek, hogy ki szeretne hozzászólni. Akkor elsőnek Mrs. Sojdrova. Ugye nem vagyok árnyék eladó, de szeretnék hozzászólni. Most tehetem meg? Igen. Köszönöm. Mivel árnyék eladó nem akart hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért, a véleményért. Ez egy pozitív vélemény, ugyanakkor azonban bíráló hangot is megült az előadó. A kultúra nagyon fontos szerepet játszik életünkben, és örülök annak, hogy az anyag hangsúlyozza a szociális és gazdasági vetületét is ennek a kérdésnek. Nagyon fontos ez az Európai Unión belüli életben. Elégedettek vagyunk azzal, hogy az Európai Unió hogyan támogatja a kultúra területét, de azért bírálnunk is kell, mert sok minden jobban is mehetne. Az egységes platformot egységes kapcsolattartókkal kellene megtámogatnunk, ez nem egy új keletű gondolat, de meg kellene valósítani, ez támogatandó és értékes. És emellett van még két említésre méltó kérdés. A Kreatív Európa eszközét megfelelőbbé kellene tennünk. Sok kérelmezőtől azt halljuk, hogy maga a kérelmezés eljárása nehézkes és bonyolult, és valamit tennünk kell ez ellen. Bár nincs túl sok pénz arra, hogy ilyen tekintetben eljárjunk, azért legyünk nagyon átláthatóak az eljárások során, ezt hangsúlyoznunk kell. Emellett oda kell figyelnünk arra is, hogy Európában nagyon sok olyan tevékenység van, amely ismert. Európa kulturális fővárosa, a kulturális örökség, a Lux Prize és a többi Ezekkel az eszközökkel kell rendszeresen dolgoznunk. Azért, hogy az, amivel a városok, illetve az egyes szervezetek és vállalatok rendelkeznek, a tevékenységeik, amelyeket megszerveznek, azok kiemelésre kerüljenek. Ezzel kell dolgoznunk a jövőben, erre kell helyeznünk majd a hangsúlyt. A kulturális örökség címke tudomásunk szerint egy hálózat lenne a 2018-as évre pénzügyi szempontból ez nem kapott támogatást. A kérdés most az, hogy azok a programok, amelyek már léteznek, hogyan működhetnének hatékonyabban azok számára, akik ezekkel dolgoznak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mrs. Costa, a szó. Allora, intanto ringrazio molto eh, Giorgio Grammaticakis per questo. Szeretnék köszönetet mondani Grammatikakis úrnak eh, ezért a kiváló véleményért. Ez egy nagyon jó alap. A bizottság közleményére szeretnénk reagálni, szeretnénk világossá tenni azt, hogy a kulturális menetrend jelenlegi formájában még 2007-ben született. Így tíz év után egy új stratégiát javasolnánk, amelynek átfogóbb jellege lenne. Ez egy nagyon fontos lépés. Nagyon örülök annak, hogy Jorgos Grammatikákis úr nagyon sok javaslatunkat elfogadta. A bizottság is elismeri azt, hogy a menetrend nagyon sok mindenre odafigyel a kéréseinkből. A főigazgatóság nagyon fontos szerepet játszik, de ott van még a kulturális diplomácia maga is, hiszen ennek nemzetközi szinten van szerepe. Ott van még a kulturális kompetencia, erre a digitális időkben oda kell figyelnünk. Később majd erre egy kicsit közelebbről is kitérek. És ott van még a kulturális örökség európai éve is. Mindez meghatározza a keretet a hosszú távú stratégiánkhoz fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy mindezzel mit érhetnénk el, akkor, ha a pénzügyi eszközeink továbbra sem megfelelőek. Az európai költségvetésből 0,5%-ot kaptunk csak erre a célra. Morgan kolléga a saját véleményében, mely a kultúráról és a kutatásról szól, közelebb is ki fog erre térni. Ezt az aspektust veszi be a szövegbe Grammatikákis kolléga is. Egyetértek azzal, amit a digitális portálról elmondtak. Egy külön bizottsági portálra van szükség, ahol az állampolgár informálódhat arról, hogy milyen lehetőségek vannak ez jelenleg nem létezik. Nagyon fontos, hogy a különböző projektekben résztvevők ezt lássák. És még egyszer kitérnék a kultúrdiplomácia fontosságára. Egy ilyen portállal hamarosan, nagyon gyorsan tudnak válaszokhoz jutni az érdeklődők. Grammatikákis úr anyagában van egy pont, amely egy kicsit konkrétabban kellene kitérni, mégpedig a megfelelő kvalitatív statisztikai adatokra szükség van a kulturális értékekkel kapcsolatban. Ilyen tekintetben a kulturpolitikában van egyfajta strukturális hiány. Mindenképpen támogatnunk kell a bizottságot, hogy további információkat tudjanak begyűjteni, hogy megnézzék azt, hogy a kulturális politikának milyen pozitív eredményei vannak nem csak a digitális világról van itt szó, és az innovációról, hanem a szociális összefogásról és az integrációról is. Hiszen nagyon sok állampolgár továbbra sem tud hozzáférni a kulturális javakhoz, ezt a problémát kell orvosolnunk. Talán kis úr ezt az autonóm dimenziót is bevehetni a szövegbe, mondhatna erről ott valamit, azért, hogy professzionális kultúrát hozzunk létre. Köszönöm. Szépen. Következő felszólalónk Mr. O'Flynn. Két percben. Uh, thank you, and um, I want to congratulate. Köszönöm szépen, és én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló jelentésért, ami rengeteg terepet lefedett, rengeteg területet lefedett, a sokszínűség témájára szeretnék kitérni. A jelentés szerint az európai kultúra legnagyobb ku- gazdagságát ez adja, és ez a migráció, tömeges migráció előtt is így volt. Így volt. A különböző nyelvekkel rendelkező, egymás szom, egymással szomszédos országok gazdagabbá tették Európát. A sokszínűség tehát gazdagít, de a kulturális sokszínűségnek van egy másik dimenziója, és azonban ö, problematikus, ez az úgynevezett szociális kultúra. Ha őszinte lehetek, akkor Európát meg kell védeni. A legfontosabb közös kulturális értékeinket meg kell óvni, mindenkinek fel kell sorakozni ezek mögé, ez a nemek közötti egyenlőség, a szólásszabadság és a jog előtti egyenlőség értékei. Úgy gondolom, hogy az európai politikai osztály részéről felmerült az a veszély, hogy amikor a régi európai populációk elkezdenek panaszkodni és tiltakozni, akkor szélsőjobbnak címkézik őket, noha progresszívnak is lehetne nevezni azt, hogyha az európaiak kiállnak értékekért olyan emberekkel szemben, akik más kultúrából érkeztek, és nem feltétlenül sorakoznak fel az európai kulturális értékek mögé. Szerintem ez progresszív dolog, és ezeket az alapvető kulturális értékeket elő kéne mozdítani mindannyiunknak. Köszönjük szépen. A következő Julie volt. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem Grammatika Kis kollégám munkáját ezzel jelentéssel kapcsolatban különösen azért, mert olyan témákkal is foglalkozott, amelyeket én is felvetettem. A szólásszabadság kérdése például, ez expliciten a bizottság javaslatában nem szerepel, de rendkívül fontos jelen pillanatban. A művészeti szabadság, az önkifejezés szabadsága, ezek nagyon fontosak, és hozzájárulnak a jelentés gazdagabbá tételéhez. A kollégáknak azt is szeretném elmondani, hogy holnap reggel egy konferenciát fogok itt vezetni a parlamentben az elhallgatott, elhallgattatottak hangja címmel pont a művészeti szabadságról szól, rengetegen jönnek el, úgyhogy látható ez mennyire fontos az ágazatban dolgozók, a szakpolitikákat meghatározók számára egyaránt. Nagyon hálás voltam hogy ön bevette azt, hogy a STEM-ből csináljunk STEAM-et, ami azt jelenti, hogy az oktatás fő célkitűzései közé vegyük fel az, a művészeteket is, nem csak a természettudományokat, a mérnöki tudományokat, mert a művészetnek és a művészeti gondolkodásnak nagyon komoly szerepe van a tudományos gondolkozás szempontjából is. A zenészek, és a tudósok egyaránt mű dolgoznak számokkal, hasonló koncepciókkal. Számomra nem lehetett ezt a kettőt soha szétválasztani, és ezért azt gondolom, hogy a STEAM készségek gondolatát most fel tudjuk ismerni, és nagyobb jelentőséget tudunk neki adni. Kommentárját ma délután nagyra értékelem arról is, hogy hangsúlyozta, hogy a művészeknek milyen jelentősége van, és mennyire fontos az, hogy ezek az emberek megéljenek abból, amit csinálnak. Jövő héten a szerzői jogról fogunk szavazni, ki kell állni a művészek mellett, hogy meg tudjanak élni a munkájukból, hiszen különben nem lesz vibráló európai kultúra, hanem amerikanizált kultúra lesz helyette. Még hadd szóljak pár szót arról, hogy a kultúra és az európai projekt kapcsolata makró szemszögből hogyan néz ki. A kultúra nagyon fontos szerepet játszott a kezdetektől fogva az európai projektben. Ellátogattam a nyáron Edinburghba az Edinburghi Fesztiválra, amit 1947-ben alapítottak a második világháború után. Az európai projekt, békeprojekt, alapján véve azért vagyunk itt, mert hiszünk a békében, hiszünk abban, hogy párbeszédre van szükség a szomszédainkkal, ahelyett, hogy harcolnánk velük. És azt gondolom, hogy az, hogy kulturális diplomáciai stratégiánk is van, ez engem arra emlékeztet, hogy az európai projekt eredetileg miről is szólt. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a kultúra nem állandó, hanem folyamatosan változik. Újból és újból át kell tekintenünk, hogy mit gondolunk a kulturális menetrendről, hiszen a kultúránk sokszínűségre alapul, vallások sokszínűségére, etni, etnikumok sokszínűségére, sok nyelvre, és azt gondolom, hogy ebbe az iszlám is beletartozik. Lehet, hogy lesznek olyan képviselők, akiknek ez nem tetszik, de az Alhambrai palotát Grenadában iszlámhívők építették, és ez a kultúra nagyon komoly alapot jelentett az európai kultúránknak már a régi időkben is. Az iszlám az nem újdonság, több ezer éve jelen van valamilyen szinten Európában, és szerintem néhány embernek egész egyszerűen ezt meg kell szoknia. Thank you. The next is... Köszönöm, és most Zamintinek képviselő kap szót. Um, thank you. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Szeretném én is köszönetemet kifejezni Grammatikákis úrnak, itt most uh, ideznék valamit uh, arról, ami a júliusi meghallgatáson ezügyben elhangzott. Ez a menetrend uh, legyen egy uh, nagyszerű lehetőség, hiszen a legfontosabb összekötő kapocs Európában a kultúra. Így a felhasználóbarát platform, mely tartalmaz az összes lényeges információt, létfontosságú. Az új menetrendet az új technológiai lehetőségek kontextusában kell vizsgálnunk. És reagálnék arra, mi elhangzott. Nagy hangsúlyt kell helyeznünk a véleménynyilvánítás szabadságára. A kultúra véleménynyilvánítás szabadsága nélkül nem tekinthető kultúrának. A hazámban, amikor azt látom, hogy a politika beleszól a kulturális folyamatokba, illetve a szerzők választási lehetőségeibe, akkor azt kell mondanom, hogy a kultúrának erre mindenképpen szüksége van. A mobilitási programokon is dolgoznunk kell, hiszen az olyan kicsi országokból származó szerzők, mint a mátai szerzők is, igénylik az ilyen lehetőségeket, hogy bemutathassák munkáikat. Emellett az értéket is nagyon komolyan megfontoltuk, Beszéltünk a szerzői jogokról, és újra felbukkant ez a téma. Amikor az érdekelt felekkel találkoztam, elmondták nekem, hogy a díjazások nem fedi le még a költségeiket sem, és akkor nem is beszéltem az időről, amelyet a kreatív folyamatra szántak. Tehát ez is egy nagyon fontos aspektus. És beszélünk az európai dimenzióról is. Az európai dimenziót hirdetnünk kell, büszkének kell lennünk erre. Enélkül amerikanizálódnánk, főleg a filmek, a mozi, mozgókép világára igaz ez. Szeretnék több vetítést látni iskolákban. Az európai filmeket mutassák, vetítsék iskolákban is. Az audiovizuális eszközökkel foglalkozó irányelvben erről már beszéltünk, de azért egy szélesebb körű politikájára, politikára van szükség. Semmi gondom nincs Hollywooddal és a hollywoodi művekkel, de köze van ahhoz, hogy az európai termékeket hogyan terjesztik. Még szeretnék valamire kitérni. A diverzitás az identitás mellett nagyon fontos téma, és a kultúra, kultúra közi párbeszédben szerepe van. Beszéljünk az innovációról, az innovátorokról, itt magukról, a szerzőkről van szó, munkájukat értékelnünk kell, és ezért kell gondoskodnunk arról, hogy hogy megfelelő elismerésben részesüljön munkájuk. Köszönöm szépen. Bilda asszony, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy olyan szakbizottságban vagyunk, ahol a képviselők meg nem jelenése nagyon fontos, és, illetve nagyon súlyos, erre emlékeztetett az elnök asszony is, minden alkalommal szeretnék hozzászólni, ma is szeretnék hozzászólni, erre szeretném emlékeztetni, és, de azért eddig nem szóltam hozzá. Igazából nem érzem úgy, hogy nagyon jó formában lennék, és ezért annyira nem akarok részt venni a vitában, bár nagyon kedvesen akarta, hogy én hozzászóljak, de hát igazából most nem érzem úgy, hogy nagyon szeretnék. Köszönöm. Természetesen ez szíve joga, hogy hozzászól vagy nem. Köszönjük szépen a hozzászólóknak. És akkor eh, most megkérdezném, hogy a bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? From the commission, nobody? Yeah. Oh, please the floor is yours. Thank you. Good afternoon. I too would like to... Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani grammatikákis készelőadónak az átfogó véleményéért, amely összhangban van az új európai menetrenddel, amelyet májusban fogadtunk el egy sor felhívást intéz a bizottsághoz, grammatikai úr, ezekkel tulajdonképpen egyet tudunk érteni. Zajlanak a tárgyalások a költségvetésről, különböző dossziékat érinti ez a tárgyalás, a több éves kerettel kapcsolatos tárgyalások. Van egy megjegyzés, amely ma délután több képviselő részéről is elhangzott, mégpedig az a kérés, hogy legyen egy portál, egyfajta egyablak, a, mely vázolja a különböző programokat és lehetőségeket. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt években voltak erőfeszítéseink ilyen tekintetben. A kulturális örökség szempontjából feltérképeztük az összes olyan programot, amely ilyen programokat finanszíroz az országokban lévő Kreatív Európa programmal foglalkozó deszkofiszerek is segítenek. Emellett a közösségi hálót, a Facebookot és a Twittert is használjuk információ megosztásra. A kultúrát pedig megpróbáltuk más portálokon is megjeleníteni, az Urban portálon, annak van egy olyan része, amely kultúráról szól. Nyilván mindig lehet még többet tenni, ezt meg is nézzük, megvizsgáljuk. Az európai menetrend megpróbál majd eh, mindent eh, felsorolni, az egyes programokat, amelyek a kulturális és kreatív ágazatokban léteznek. Van egyébként egy 63 eh, oldalas munkadokumentum, amely nagyon sok információt tartalmaz az egyes támogatási projektekről, a kultúra és a művészet terén. És még egy pontra szeretnék kitérni, a média pluralizmusa pont a kapcsolatos részben kérnek egy eredménytáblát. Van egy monitor, amelyet a bizottság használ, online hozzáférhető éves monitorozó tevékenységet végzünk ez alapján a média pluralizmusról. A kulturális diverzitás eredménytábláját is kérik, ez érdekes. A bizottság az elmúlt években ö, már gondolt erre, és továbbra is ö, fontolóra vesszük majd ezt, de vannak ennek kihívásai módszertani szempontból, de ezt meg fogjuk azért fontolni. Köszönöm. Tű. És akkor visszaadnám a szót az előadónak, Grammatika Kiszúré, még három percben a szó. Nagyon rövid leszek. Egyszerűen csak szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, nagyon hasznos hozzászólásokat tettek. Szóda asszonynak intézem a szavaimat. Creating Europe tekintetében az eljárások hiányosak, és szerintem a finanszírozás mellett ezeket kéne egyszerűsíteni. Kosta asszony, nagyon pozitívan értékelem, hogy a kulturális szakbizottság kérései szerepelnek az anyagban, és ugyancsak az ehhez tartozó finanszírozás is. Ami az adatokhoz való hozzáférést illeti, egyetértek, hogy itt minőségi paraméterekre is szükségünk van, ami pedig a, köl, a közös kulturális értékeket illeti. Nagyon fontos, hogy ezekben figyelembe vegyük a migránsokat, menekülteket, akiket integrálunk az európai kultúrába. Ward asszony a szólásszabadság fontosságát hangsúlyozta, a mi jelentésünkben is szerepel ez. megemlítjük például azt is, hogy nekünk is dinamikusabbnak kell lennünk az amerikai kulturális dinamizmus mellett, és érvényesítenünk kell a kulturális értékeinket, jogainkat. Szintén hangsúlyozom ezeket a jelentésemben. Köszönöm a bizottságnak is, hogy ennyire konstruktívan áll ehhez az ügyhöz rögtön a kezdetektől fogva. És egy elképzelést szeretnék megemlíteni, ami nem szerepel egyelőre a jelentésben, és várom mindenkinek a reagálását. Kérem, hogy gondolják végig egy esetleges módosítás keretében, hogy ma, vagy az idei év a kulturális örökség éve, és én szerintem a kulturális személyiségek évét is meg kellene rendeznünk, megemlékezve a kulturális értékeinkről, alkotásokról. Csak néhány nevet szeretnék most említeni. Platon, Homeros, Shakespeare, Goethe, Picasso, Mozart, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh. Ennek az lenne az értelme vagy lényege, hogy bemutassuk a kultúránkat, és eh, ezzel megemlékezzünk az ilyen kulturális nagyságokról. Köszönjük szépen Grammatikáki Szórnak a jó ötletet és az egész vitát a kollégáknak nem tartom rossz ötletnek, mellesleg Magyarországon létezik is ez a rendszer, hogy egy híres embernek szentelünk egy évet, és akkor akár Balassinak, vagy, vagy Arany Jánosnak, és akkor annak az évnek a folyamán támogatják kiemelten, hogy az iskolákba eljussanak olyan rendezvények, olyan, olyan alkotások, amelyek ehhez a híres személyiséghez kötődnek, úgyhogy európai szinten is csak támogatni lehet egy ilyen programot még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a módosítások benyújtásának határideje grammatikákis úr jelentéséhez szeptember 12-15 óra, a szavazásra pedig a Kulturális Bizottságban november 20-án kerül sor, és akkor ez, ezúttal lezárnám ezt a témát, és átlépnénk a következő napirendi pontra, ami egy véleménytervezet megvitatása, a 2021-27-es közötti korszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentés a parlament álláspontja a megállapodás érdekében. Előadó Petra Kamervert asszony az SND-től, a módosítások benyújtásának határideje szeptember 6-a, 16 óra, szavazás a kultbizottságban október 10, szavazás a Költségvetési Bizottságban november 5-e a napirend következő négy pontja alatt olyan véleménytervezeteket vitatunk meg, amelyek a bizottság 2020 és 27 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló javaslatára reagálnak, valamint az egyes programokra vonatkozó jogalkotási javaslatokra. Az első véleménytervezet magával a többéves pénzügyi kerettel foglalkozik, és emlékeztetőül a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet az egyetértési eljárással fogadják el, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke alapján, azaz a parlament jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a javasolt rendeletet. A vélemény a Költségvetési Bizottságban készülő időközi jelentéshez kapcsolódik, egyfajta válaszként a 2018. május 2 -i többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatra, és a parlament álláspontját kvántja meghatározni a többéves pénzügyi keret főbb költségvetési szempontjaival általános számadatok szerkezet saját források stb. A vélemény előadója sajnos nem tud itt lenni ma, így eh, Julie Ward asszony eh, fogja ismertetni a véleménytervezetet, és akkor eh, átadnám neki a szót. Uh. Én felolvasnám Petra szavait. Szeretném megköszönni az összes árnyék jelentéstevőnek, a titkárságnak, a politikai tanácsadóknak és az asszisztenseknek, hogy ennyire fókuszált volt az eddigi munkánk a dosszéval kapcsolatosan, és itt az összes dossziéra gondolok, ami az MFF-hez kapcsolódik. Szerintem ez most kiváló alkalom arra, hogy rávilágítsunk, miszerint a kult további erőfeszítéseket vár az Erasmus és a Creative Europe programok tekintetében, a kreativitásba történő befektetés tekintetében. És az Erasmus esetében háromszorosára, a Kreatív Európa tekintetében pedig kétszeresére kellene emelni a finanszírozást, a költségvetést. Én ragaszkodom ahhoz, hogy minden politikai döntést a megfelelő jogi alapban kellene, illetve delegált jogi aktusokban kell lefektetni, és ne bővítsük a végrehajtási jogi aktusok körét. Mivel a véleménytervezet korlátozott körű, éppen ezért megvitattuk a titkársággal annak lehetőségét, hogy közös módosítókat nyújtsunk be. És a múlt pénteken vitattuk meg a tanácsadókkal a jelenlegi helyzetet, kölcsön, illetve közös módosítókat kívánunk benyújtani. Jövő kedd délig, ha lehet. Az ötös ponttal kapcsolatosan szeretném egyértelműbbé tenni, hogy mit várunk el a szinergiák tekintetében az egyes programoknál. A jogi szövegekben nem világos, hogy a szinergiák mennyire valósulhatnak, illetve tarthatók fenn a gyakorlatban. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy hozzáadott értéket kell teremtenünk a közpénzekből finanszírozott programokkal. A zöld hét, illetve a Strasburgi hét figyelembevételével én szeretném megtartani a minél előbbi határidőt, ami szeptember 6-a a módosítók benyújtására. Október 10-én szavaznánk a bizottságban, reméljük, hogy lesz még időn kompromisszumos módosítókat is kidolgozni addig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Voldasszonynak. Még egy fontos információ, hogy a koordinátorok július 11-én hozott döntése alapján a módosításokat csak angol nyelven lehet benyújtani a kulttitkárság által biztosított formanyomtatványon. Úgyhogy mindenki kérem szépen, hogy ezt vegye figyelembe. És akkor most az árnyék előadóknak a köre következik. Elsőként Mrs. Drojewski. The floor is yours. Bardzo dziękuję. Ja zacznę od Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor a, az előző szavazással kapcsolatos megjegyzéssel kezdem, amely 2019-es költségvetést érintette. Mindannyian ö, tudjuk, hogy nem volt könnyű a különböző módosításokat egyeztetni egymással. Láthatjuk, hogy mi az, amit a nagy többség elfogad. A legfontosabb frakciók nyújtották be ezeket. Babac úr és az én, illetve Morgan módosító indítványait elfogadták, és ettől eléggé vitatott lett az anyag. Miért? Hiszen az MFF kapcsán konszenzusra kell jutnunk, de ha megnézzük, ott van az Erasmus Plus, ennek az időtartamnak a végén a finanszírozás, az eredeti finanszírozás háromszorosa kellene, hogy legyen másodszorban. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi erőforrások szűkösek. Nagyon sok kérelem születik meg, amely pozitív jóváhagyást kap, de mégsem valósul meg, mert hiányzik a pénz. Éppen ezért kell kibővítenünk a pénzügyi erőforrásokat, azt szeretnénk, hogy megduplázzunk bizonyos pénzeket, de még akkor sem tudunk majd minden jó projektet finanszírozni, még akkor sem, ha megduplázzuk a költségvetést. Azért mert a beérkező kérelmek száma sokkal nagyobb, mint amennyit végül meg lehet valósítani. Továbbá a multimédia. Különböző alkalmak kapcsán már említettük, Szilvia Costa említette már, Sabine is, Luis Morgano is beszélt már, tehát közülünk sokan beszélnek erről, és azt mondják, hogy ilyen tekintetben gyakorlatilag mindenen javítani kellene a támogatáson, a kommunikáción, minden egyes olyan komponensen, aminek köze van a digitális vonzathoz. Harmadsorban, ami a pénz elköltésének rugalmasságát illeti, ez nagyon fontos. Ha maga a keret merev, akkor később nem fogunk tudni bizonyos dolgokat jóvá hagyni. A az arra jogosultak, a támogatásra jogosultak, merev keretek között kell, hogy dolgozzanak, és problémáik lesznek a végső elszámolásnál. Tehát minden egyes olyan program esetében, amikor döntenünk kell, amelyről döntenünk kell, rugalmasságra van szükség. Nekünk kell rugalmasan eljárnunk azért, hogy a fiatalabb generációkat is figyelme tudjuk venni. Ennyit röviden erről, nagyon kevés az időnk, de uh, ugye a módosítók csak angolul vannak meg, használjuk ki az időt, hogy jó tervezetünk legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, uh, és akkor Trüppel asszony következik. Yeah, thank you very much. Just back from the film festival in Venice. Köszönöm szépen. Elnézést, későn érkeztem vissza a brüsszeli repülőtéren. Fél órát kell várni, hogy az ember csomagja megérkezzen a Velencei Filmfesztiválról érkeztem. Azért ezzel kezdem, mert a Velencei Filmfesztiválon érzi az ember az európai kultúra gazdagságát. Mindenki ott volt Velencében, a szép Itáliában, tehát jó, ez, ezzel vezetem én be a kreatív Európa témáját, hiszen érinti ugye azért a kutatási ügyre tartozik, bár azzal egy másik főigazgatóság foglalkozik. Ha megnézem Európa tájképét, akkor a kultúrával kapcsolatos demokratikus felfogás változik, de a diverzitás veszélybe került, mert sokan ezt szeretnék leredukálni, sokan a nemzetállam fogalmára szeretnék leredukálni azt. A plenárison elhangzott valami, hogy itt nincs is igazán európai kultúra, csak francia, illetve ott van az olasz kultúra, az olasz opera, és ennyi. Ötinger biztos, mondott valamit, mi nem vagyunk teljes mértékben elégedettek. Abi azt kérjük, hogy növeljék, és növelik is, de úgy, hogy a mezőgazdaság kárára történik mindez, mert azt csökkentik. A mezőgazdasági és strukturális alapokkal foglalkozó kollégáink problémája most már ez. Nagyon sok kollégánk meg kell győznünk arról, hogy miért van szükség a kultúrára, a kulturális eszmecserére, hogy megfelelő helyzetbe hozzuk az állampolgárainkat. Ezek a programok nagyon sok fiatalt elérnek. Nekünk a fiatalokat kell megnyernünk magunknak. Az európai szolidaritás ügye éppen ezért olyan fontos, és a testület maga, hiszen így érjük el a fiatalokat, a vidéken élő fiatalokat. Így a mi feladatunk most már az, hogy védjük meg érdekeinket, és növeljük a költségvetést, elhangzott, hogy 50%-kal a Creative Europe-ot, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nem elegendő, de legalább egy jó jelzés lenne. Öttinger mm, azt mondta, hogy hát mm, kb. 30% lesz ez. Persze minden attól függ, hogyan számolunk. Nekünk azonban ambiciózusabbnak kell lennünk a bizottságnál, mindannyian tudjuk, hogy mindenki a maga szerepét játsza, a kulturális bizottságnak világosan meg kell mondania, hogy mit akar. A tanácssal pedig harcolunk. Én kétszer voltam tárgyalási csapatban, de most még nehezebb helyzet lesz, mint az elmúlt évtizedekben bármikor, mert nagyon sok nem Európa párti kormányunk van, akik a saját nemzeti pénzéket szeretnék megtartani maguknak ha vannak módosító indítványaik, akkor eh, azt mondom, és amit Zedilevszki úr elmondott, eh, fogjunk össze, mert meg kell védenünk a szakbizottsági érdekeinket. Ez legyen a fő üzenet, remélhetőleg lesz kompromisszum. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor Kosta eh, asszony kap szót. Um. riprendo un attimo quanto diceva prima la collega Trupp, l'abbiamo condiviso. Köszönöm szépen, hadd térjek vissza arra, amit Truppel asszony az imént mondott. Az európai kultúrába való belemerítkezéséről beszélt, ami Velencében történt, tehát fantasztikus, amikor a kreatív Európáról beszélünk. Itt mi Európát úgy látjuk, mint ami hozzájárul a globális kultúrához. Ez nagyon fontos Európa számára. Kell, hogy legyenek olyan európai projektek, amelyek előre mozdítják a kultúra helyzetét, hiszen ez európai szabadságunknak és hátterünknek nagyon fontos része. Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy Európa hozzáadott érték önmagában, ezt itt szerintem egyikünk sem kérdőjelezi meg, és úgy vélem, hogy ezt a formális koncepciót érdemesebb lenne alaposabban megvizsgálni. Az európai hozzáadott érték kérdéséről beszélek. Minden projekt, ami hozzáad valamit az európai projekthez, az európai projekt építkezéséhez, érdemes lenne támogatásra. Ezért nagyon fontos ezt szem előtt tartanunk, amikor a jövőbeli éves pénzügyi keletről gondolkozunk. Kamervert asszony javaslata jó alap, de szeretnék még pár dolgot hangsúlyozni. Az egyik, van egy nagyon jelentős kérdés, ez nem más, mint az Európai Parlament, mint társjogalkotó szerepe. Mint erős társjogalkotó szerepe. Erősebb szerepet szeretnék látni. Az elmúlt hét évben nagyon sok eszmecserére került sor, és a bizottság és a parlament javaslatát támogatni tudom a tekintetben, hogy szükség van arra, hogy legyen egy záradék, ami előírja a kötelező félidős felülvizsgálatot. Ez lehetővé tenni azt, hogy az MFF architektúráját átalakítjuk úgy, hogy a legfontosabb fókuszpontokra tudjunk központosítani. Mindannyian tudjuk, hogy az időszak során, a program időszak során politikai változások miatt nagyon gyakran meg kell változtatni a szemszöget, amiből nézzük a helyzetet, és ez költségvetési hatásokkal is járhat. Egy másik gondolat. Nagyon hasznos lenne a különböző programok közötti szinergiákat kihasználni. Ez lehetőségeket teremtene, és erőforrásokat takarítana meg. Lehet, hogy ez nem egyszerű persze, de vannak nagyon könnyű mechanizmusok, enyhe mechanizmusok, ezek helyett átlátható és hatékony mechanizmusokra van szükségünk. És valami nagyon világos véleményem szerint, és ez nem más, mint az, hogy remélem egyébként ezt majd a Költségvetési Szakbizottság is el fogja tudni fogadni. Az eddigi években azt láttuk, hogy ez megtörtént, és remélem, hogy ugyanez meg fog történni ismét, és nem lesz, nem gördítenek akadályt a tervünk elé, mert a fiatalok irányába való elkötelezettségünket meg kell erősíteni az Erasmuson keresztül. Szükségünk van erre az egy százalékra. Egy olyan válság időszakban, amin Európa jelen pillanatban áthalad, ez rendkívül fontos. És akkor Julie volt. The floor is yours. Um, just a, a personal... Egy személyes megjegyzésem lenne. Köszönetet mondok Petrának a kiváló véleménytervezetért, és szeretnék személyesen is köszönetet mondani neki, azért, mert a megfelelő támogatást az oktatás és az állampolgári tanulmányok oktatása területén szeretné nagyon megerősíteni a lehetőségeinket, hiszen nagyon sok kihívással állnak szembe az Európai Uniós tagállamok, ezért fel kell készíteni a következő generáció fiataljait ilyen motivációval, elkötelezettség építése, a vállalkozó készség és a kapacitás építés készségének a megtanításával arra, hogy bátor vállalkozó szellemű és felelős állampolgárokká váljanak. És tudom, hogy a kultúrában, a művészetben való részvétel ezt lehetővé teszi, láttam ezt a saját szememmel, mielőtt a politikai pályára léptem volna, és tudom, hogy ha nem ruházunk bele ebbe, akkor problémákat kreálunk a jövőre, mert nem készítjük fel a fiatalokat az előttük álló kihívásokra. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő erőforrásokat biztosítsunk erre a célra, a kultúrára és a kreatív oktatásra, és az állampolgári tanulmányokra, és az, hogy mindezt holisztikusan össze tudjuk kapcsolni. Ez nagyon fontos szerintem. Köszönjük szépen. A bizottság részéről kére valaki szót. <coughs> Oui, merci, euh, Igen, köszönöm szépen, elnök asszony az Európai Bizottság feljegyezte az, a szakbizottságuk fiatalokkal, oktatása kultúrával kapcsolatos javaslatait. Mm, köszönjük a támogatásukat a program iránt, különösen az Erasmus program költségvetésének a megkétszerezése, meg háromszorozása a céljuk. Szeretnék azt látni, hogy a költségvetésnek az egy százaléka a kultúrára megy, a következő több éves pénzügyi keretben. Az Európai Bizottság javaslata új eszközöket és modernizált programokat szeretne javasolni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk reagálni az Európai Unió prioritásaira az új kihívásokkal szemben. A bizottság javaslata nagyon szigorú értékelésen alapul, az egyik, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió céljait elérni, a másik pedig, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel egy-egy terület. Az Európai Bizottság realista és pragmatikus megközelítést alkalmaz, ezt gondoltuk megfelelőnek, új prioritásokat határoztunk meg a meglévőek mellett, és figyelembe vettük az Egyesült Királyság kilépését is. Az oktatás, a fiatalság, a kultúra, az innováció, digitális gazdaság kifizetődőek lesznek a jövőbeli generációk számára, ezért javasoltuk azt, hogy ezen prioritást élvező területek esetében költségvetés növekedés történjen. Az Erasmus Plus 30 éve után egy új Erasmus programot javasol a bizottság, ami még befogadóbb. Ez is előmozdítja majd a mobilitást a tanulás és a képzés területén. A számok összehasonlítatósága nagyon fontos, egyre átláthatóbbá válik e területben és a kommunikációjában is az Európai Bizottság. Az MFF-fel kapcsolatban nem folyóáron, hanem állandó áron fogjuk 2018-tól a számokat feljegyezni. Remélhetőleg ez majd az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos tárgyalásokat is fel tudja gyorsítani. A folyóárok, folyóárak használatával jobban meg tudjuk ha határozni a költségvetés értékét. Az elmúlt költségvetést is egyébként ilyen számok alapján szavaztuk meg. Mindazonáltal a rendelet az MFF-ről a fix árakkal dolgozik, mert azt gondoljuk, hogy ez még átláthatóbbá fogja tenni a számításokat. Az Erasmus esetében a már több mint 122 százalékos növekedés tapasztalható folyóáron számolva, fixáról számolva ez még jelentősebb lenne. Ugyanez érvényes más területekre is. A különböző programok és finanszírozási módozatok közötti szinergiák kapcsán az Európai Bizottság sokat dolgozott, hogy ezeket a szinergiákat javítsuk a programok jövőbeli generációi érdekében. Ennek nagyon fontos, hogy legyen egy olyan jogi alapja, ami megerősíti majd az Erasmus-t. A több éves pénzügyi keret új architektúrája úgy néz ki, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítson az Európai Unió költségvetésének a felhasználása kapcsán, hiszen így nagyobb rugalmasságot tudunk elérni, és a, az újonnan felmerülő igényekre jobban tudunk reagálni az időszak közben is. A következő programgenerációk tehát nagyon fontos, hogy rugalmasabbak és hatékonyabbak legyenek. Ez volt az egyik legfőbb aspektus, amit vizsgáltunk a következő MFF részére. A félidős felülvizsgálat is olyan javaslatokat, olyan megfelelő javaslatokat fog megfogalmazni ezzel kapcsolatban, amit már akár január 1 alkalmazhatunk. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének a hozzászólását, és akkor még egyszer emlékeztetném önöket, hogy szeptember 6-án 16 óráig lehet benyújtani a módosításokat. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és akkor ezt a napirendi pontot lezárnám. Rátérünk a következőre, a nyolcas napirendi pontra, ami véleménytervezet megvitatása, a Digitális Európa Program, a 2021-27 közötti időszakra történő létrehozása, társbizottság az 54-es cikk alapján. Előadó Bogdán Brunon Benta a néppárt részéről. Módosítások benyújtásának határideje szeptember 7-e, 14 óra. A kultbizottságban Bizottságban október 10-én szavazunk, a társbizottságunk az ITRE, őróluk még nem tudjuk pontosan mikor fognak szavazni, de nem sokára ez az információ is megérkezik. Az ITRE bizottság egy meglehetősen ambiciózus menetrend mellett döntött, és november 5-én szavaz a jelentésről, abban a reményben, hogy még a jelenlegi parlamenti ciklus folyamán első olvasatban meg tud állapodni a tanácssal, és eh, mielőtt átadom a szót az előadónak, még egyszer megismételném, hogy akkor szeptember 7-én 14 óráig lehet módosítani. Venta úr, öné a szó. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Jak już Pani powiedziała, program Cyfrowa Europa to program... Elnök asszony, mint ahogy ön is mondta, a Digitális Európa programjáról van szó. 2,2 milliárd eurót kap ez, és a cél az, hogy a digitális változás az állampolgárok javát szolgálja. Kezdjem el még egyszer? Oké, okay. nem is lesz. Rendben, akkor elkezdem még egyszer, mondja a beszélő. Tehát a Digitális Európa programja 9,2 milliárd eurós költségvetéssel dolgozik. A cél az, hogy a digitális változás az európai állampolgárok és vállalatok javát szolgálja. A program öt specifikus célra összpontosít, egyrészt a ö, nagy teljesítményű szemtástechnikára, másodszorban a mesterséges intelligenciára, a kiberbiztonságra, negyedsorban a számunkra fontos területre összpontosít a korszerű digitális készségekre, és a ötöd sorban a digitális kapacitások telepítésére, valamint az interoperabilitásra. Ami a Kulturális Bizottság illetékességét illeti, hozzánk tartozik a digitális készségek és a kapacitások területe. A módosító indítványaim többsége ezekre a területekre vonatkozik. Az európai munkavállalóknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megszerezzék a szükséges digitális készségeket, mind hosszú távon, mind rövid távon, különböző tanfolyamokon részt, részt véve. Nagyon fontos a kreatív ágazat számára is ez a terület. Továbbá az audiovizuális gazdaság számára is nagyon fontos, és a kulturális örökség szempontjából is. A kulturális Európa esetében az Európeána mint támogatás nagyon fontos. más hosszú távú programokból, programokkal kell biztosítanunk itt a szinergiát. Nagyon ambiciózus a terv, így megfelelő pénzügyi forrásokról is gondoskodnunk kell. A javaslatom egy módosítás. Egy aprócska emelésről lenne szó az ötödik cél esetében a digitális kapacitás telepítésénél 830 milliót javasolnák, javasolnék 700 millió euró helyett, tehát a teljes költségvetés 9%-át javasolnám az eredeti 7,6% helyett. Ez a legfontosabb része a véleményemnek, állok elébe a beszélgetéseknek, és szívesen működök együtt az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor az árnyék előadók közül Mr. Nyakov kap elsőnek szót. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на докладчик Богдан Вента за добре свършената работа по отношение на становището. Köszönöm szépen Bogdán Venta előadónak a nagyon jó munkát. Kiegyensúlyozott véleményt állított össze. Az előadó hangsúlyt helyez a program többlet értékére, és kiemeli azt, hogy milyen pozitív hatása van ennek a kulturális ágazatra. A digitalizációval a kulturális tartalmakhoz való hozzáférés javul. A program ambiciózus, elég ambiciózus, a célok is ambiciózusak, de én úgy gondolom, hogy a pénzeket jobban is el lehetne osztani. A bizottság 700 millió eurót javasol, azaz a költségvetés 7,6%-át, digitális eszközökre véleményem szerint ennél több kellene, ez nem elég, legalább 12%-ról kellene beszélnünk. Ne kövessük el újra azt a hibát, hogy digitális infrastruktúrába fektetünk csak be, úgy, hogy közben elmulasztjuk azt, hogy az állampolgárokat kiképezzük, hogy elkerüljük azt, hogy készségeikbe ruházunk be. több mint 800 ezer európai állampolgárnak egyáltalán nincs semmiféle digitális készsége, és közben mi már az előre haladott készségekről beszélünk. Továbbá hangsúlyt kell helyeznünk, illetve különbséget kell tennünk a Horizont 2020-as program és más programok között mert a bizottság javaslatából nem derül ki az, hogy az egyes átfedéseket hogyan fogjuk tudni elkerülni. A vélemény egyébként erre kitér. Nem világos az, hogy mely eszközöket kell a tagállamoknak biztosítaniuk a továbbiakban milyen követelményeket támasztanak a tagállamokkal szemben, a specialistákkal szemben és a vállalatokkal szemben. A programok monitorizálása nem csak mennyiségi, hanem minőségi tényezőket is alapul kell, hogy vegyen. Az innovációs habok nagyon fontosak a programok szempontjából, ezért ezeket megfelelő módon ki kell emelni. Ami az ilyesfajta hubok, központok földrajzi megoszlását illeti, az alulfejlett régiók kapjanak elsőbséget. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mrs. McClarkin. Thank you, Chairman. Uh, and I would also like to thank the Rapporteur, Mr. Winter, for his report. Uh, we need... Köszönöm szépen Venta előadónak a jelentést. Egyetértünk, mi is úgy gondoljuk, hogy a KKV-k és a munkavállalók hasznot húzhatnának a programból, növelhető a hatékonyság, a készségek javulnak, ehhez a nyitott adatok nagyon fontosak, ahhoz, hogy sikeres legyen digitális változás. A blockchain technológia nagyon fontos, fontosnak tartjuk, és fontosnak tartjuk az ehhez kapcsolódó készségek kiemelését is, mint prioritást. Nehézségeink is lesznek. Vajon a támogatás Európa minden részén rendelkezésre áll, és mindenki megfelelően tud ebben részt venni? Mi a készségekért felelünk, ezért én erre fogok összpontosítani. Egyetértünk azzal, hogy a négyes cél a digitális készségek tere kapjon nagyobb költségvetést, hiszen csak akkor működhet jól a gazdaság, ha a, digitál, ha a változásokra reagálni tudunk, úgy, hogy változtatunk a készségeken képzéssel. A digitális habok esetében pedig megkérdezném, hogy ezek a gyakorlatban hogyan fognak működni főleg a KKV-kkal dolgoznak, vagy külön munkavállalókkal, vagy diákokkal, és maguk a hábok a beruházásokról hogyan fognak tudni dönteni. Van valami, amit nem dolgoztak ki megfelelő módon, a kérdés az, hogy a digitális készségek célját hogyan érjük el. Említették a munka helyen történő továbbképzést, ez jó e-, elképzelés, de csak a tömeges online tanfolyamokkal lehetne jelentősen javítani a készségeken, és ezt így megfelelő módon, időben elosztva kell megtenni. Emellett meg kell néznünk azt is, hogy az IKT technológiákat hogyan tanítják az iskolákban, ahhoz, hogy tudjuk, hogy a cél hogyan valósul majd. Örülünk annak, hogy a jogosultak közé tartoznak a kisvállalatok, a startupokkal együtt. Kérdés az, hogy van-e értelme százalékokat említeni, még nem tudjuk, hogy a végső költségvetés hogy fog kinézni. Egyetértünk azzal, amit az előadó elmondott a koordináció növeléséről, hiszen az átfedéseket el kell kerülnünk. A program maga nagyszerű lehet Európa számára, és ezzel a változást el lehet érni. Szerintem meg tudunk egyezni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő hozzászólónk eh, Mihály asszony. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, Herr Berichterstatter, man kann mit Fug und Recht. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek igaza van. Valóban ez egy nagyon jó alap eh, ez a jelentés, és kifejezetten szeretném megköszönni, hogy, eh, mint ahogy hangsúlyozta, hogy az négyes cél költségvetését meg kéne emelni, ami a digitális kompetenciákra vonatkozik. Azt hiszem, hogy ezt eredetileg erre törekedtünk itt a szakbizottságunkban, és amikor a szinergiákról van szó a médiaprogramokkal kapcsolatosan, milyen szinergiákat szeretnénk látni, azt hiszem, hogy itt krónikus alulfinanszírozásról beszélhetünk. Az elnök asszony félbeszakítja. Ah, okay. mir Bescheid, wenn... Akkor kérem szóljanak. Most már rendben van? A jelentéstevő gondolom értette, de röviden azért összefoglalnám, amit elmondtam. Nagyon jó a javaslat, üdvözöljük különösen a költségvetés megemelését, amiről a jelentéstevő ismét kifejezetten hangsúlyozott a négyes célkitűzéssel kapcsolatosan a digitális kompetenciák esetében. Mindannyian tudjuk, hogy amikor a szinergiákról beszélünk, a média, médiaprogramoknál, akkor általában kronikus alulfinanszírozottságról beszélhetünk. És pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos támogatni, mint ahogy említette, az Európeána a kettős és a hármas célkitűzés esetében, illetve a kulturális eredményekhez való hozzáférést. És szerintem még többre is szükségünk lenne, mint amit a javaslat tartalmaz, de mindannyian megtanultuk már, hogy hogyan legyünk szerények és ami a szakképzésre való orientációt illeti a 12-es és a 13-as módosító, ezeket valóban ki kellene terjeszteni a nagyon fontos itt a képzés erősítése, és ehhez megfelelő forrásokat kell rendelni. A módosítóink két irányban mutatnak, először is kibővítenénk a javaslatokat, másrészt pedig tudjuk, hogy ha gazdaságilag nézzük, akkor a nyelvi sokszínűség bizonyos hátrányokat jelent az európai gazdaság szempontjából. A vállalatok a számítógépeket ennek megfelelően kell, hogy fejleszik, illetve használják, és amikor a kulturális cseréről van szó, vagy a nyilvánosságról, szerintem megfelelő fordítói képességekre is szükség van. És némi agályon van azzal kapcsolatosan, az utolsó programpont kapcsán, az imperoperabilitás kiépítésével kapcsolatosan. Más politikusoknak is rá kell tapintaniuk erre a kényes pontra. Itt az állami hatóságoknak is megvan a szerepe, és alapjogi követelményekre is tekintettek kell lennünk. Tehát ezt az irányt, ebben az irányban fogunk majd módosítókat benyújtani, és várjuk a további együttműködést. Köszönjük szépen, és akkor az árnyék adók közül Mrs. Trüppel. Um, thank you. I start with the, at first thanking Bogdan Venta, and then before I come... Először is szeretnék köszönetet uh, mondani az uh, utolsó két hozzászólónak. Uh, McLarkin asszonynak igaza van, az KKV különösen fontosak, figyelemmel a monopólium struktúrára, és szerintem megfelelő saját megközelítést kell kialakítaniuk. Azt hiszem, hogy a programoknak is ezt kell majd ösztönözniük. Úgyhogy ezt maximálisan osztom. Ami a digitális innovációs központokat illeti, a versenypolitika felvizsgálatra e tekintetben mindenféleképpen szükség van, de erre majd a későbbiekben kitérünk az online nyitott tanfolyamok kérdése. Ez az elmúlt tíz évben egyre divatosabbá vált az egyetemek körében, és volt voltak sikerek is, eredmények, de én amikor egyetemeket meglátogattam, sok diák azt mondta, hogy ezt erre is szükség van, de az analóg tanításra is nem lehet mindent digitalizálni. Tehát az elmúlt években én azt tapasztaltam, hogy az analóg párbeszéd és a digitális lehetőségek kombinációja az üdvözítő. Tehát nem szabad abba ringatnunk magunkat, hogy csak digitálisan lehet képzést nyújtani akár hallgatóknak vagy munkavállalóknak. Mikkelsz asszony, igen, a szinergiák a médiaprogramok esetében nagyon fontosak, hiszen ez mindig is összekapcsolódik a média értéssel. Az emberek, és különösen a fiatalok, de idősek is, lehetőséget kell, hogy kapjanak annak eldöntésére, hogy milyen minőséget kapnak. Mert egyébként a demokráciát nem szolgáljuk, hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy milyen minőségű tartalmat olvasunk vagy nézünk. Az Európeánával kapcsolatosan, és ez a kulturális örökség kérdésével is összefügg, természetesen a kulturális tartalmat digitalizálni kell, a szabályok is helyesek, ami a szerzői jogokat illeti, de azt hiszem, hogy további digitalizálási lehetőségeket kell ösztönöznünk, de ehhez további pénzeszközökre is szükség lesz, hasonlóan a szerzői jogok kérdéséhez. Az európai vállalatok vezető szerepet játszanak a komputeres lingvisztikában. Ez valóban így van, de Izrael ebben vezető szerepet játszik. Azt hiszem, hogy célszerű lenne az izraeli egyetemekkel együttműködni ezen a területen, de ez már a Horizon, illetve az Erasmus program része. És általánosságban a digitális Európáról azt szeretném elmondani, hogy egy digitális forradalom szemtanúi vagyunk többé-kevésbé tíz éve, tehát ez összefügg a versenypolitikával is, és ez az én véleményem, a bizottság is ez irányban tett le javaslatot, de szerintem össze kell szednünk magunkat, mert Kínával és az Egyesült Államokkal kapcsolatosan problémák lesznek. Ők előttünk járnak, tehát nekünk is be kell gyorsítanunk. Ami pedig a készségeket illeti valóban, a készségek esetén nem csak sietnünk kell, de lehetővé kell tenni az összes rendelkezésre álló eszköz felhasználását. És meg kell ítélni, hogy milyen előnyöket, milyen kihívásokat rejtenek magukban az új technológiák, különösen a mesterséges intelligencia, ami most robbanásszerű változás előtt áll, és ennek megvannak az előnyei, de a kihívásai is. Természetesen az infrastruktúra kérdésével is foglalkozni kell. Európai tagállamok, különösen a saját országom, amiről sokan azt hiszik, hogy fejlettek vagyunk, ugyanakkor a digitális infrastruktúra nem eléggé kiépült. Mint kulturális szakbizottság én azt szeretném megvitatni a kollégákkal, hogy az alapvető ellentmondás a következő. Egy egységes digitális piacról beszélünk, elő akarjuk segíteni a digitális Európát, ugyanakkor viszont kulturális értelemben nincsen egységes piac érthető okokból, hiszen szeretnénk a nyelvi, a kulturális sokszínűség előnyeit élvezni, és ez természetesen területi kérdésekkel, nemzeti kérdésekkel függ össze. Nem egy nyelv van Európában, nem egy kultúra, nem egy nyelv akár a filmben, az irodalomban, és éppen ezért figyelembe kell vennünk egyrészt a so, kulturális sokszínűségből fakadó célok és a digitális egységes piac közötti ellentmondással. Az, hogy lehet-e egy egységes szerzői jogi platform Európában, én azt hiszem, hogy nem, mert eh, ha határokon átnyúló szempontokat veszünk figyelembe, azok eh, pontosan a sokszínűséget eh, tükrözik, és e tekintetben versenyeznünk kell Kínával, az Egyesült Államokkal, stb. Tehát szerintem az általános digitális Európára vonatkozó stratégiához kell hozzájárulnunk, és azt kell megvizsgálni, hogy ezt kulturálisan hogyan tudjuk elősegíteni. Mi nem az ITRE vagyunk, mi a kulturális szakbizottságként a saját érdekeinket kell, hogy képviseljük. Tehát a digitális egységes piac és a kulturális okszínűség közötti kapcsolat tekintetében szerintem körültekintőnek kell lennünk, és további forrásokra van szükség a határokon átnyúló kulturális tartalmak közvetítéséhez, és éppen ezért szerintem ezt a szempontot is be kéne venni a jelentés. Köszönjük szépen Mrs. Trüppelnek, és akkor átadnám a szót Mrs. Kostának. No, solo poche considerazioni, apprezzo il test. Néhány gondolat. Véleményem szerint ez egy jó szöveg, üdvözlöm ezt a szöveget. Nagyon helyén való szinergiát kérni az öt aspektus között, főleg a korszerű digitális készségek esetében. Fontos ez, de mindenképpen utalnunk kell emellett az interoperabilitásra is. Nem csak a kulturális és kreatív vállalatok számára fontos ez a terület, vannak más ágazatok is. De nagyon nagy a kihívás. az egyes célok miatt de ez a legjobb módja a különböző virtuális múzeumok, új kommunikációs eszközök, az Európiána, ez egy. Itt még arra is gondolok, hogy hogyan lehet hozzáférhetőbbé tenni az ilyen javakat a nyelvek révén, a fiatalok körében nyitnunk kell ezen a területen a kulturális javak örökségét, örökségének a hozzáférhetőségét kell jobban kinyitni. A költségvetések esetében főleg a készségeknél nem elegendő a költségvetés, erről már beszéltek a kollégáim. További emelés rá lenne szükség, még ahhoz képest is, mint amit az előadó kér. És még valamit megemlítenék, ami korábban elhangzott. Az Európai Unió részéről is szükség van beruházásokra. A digitális tartalom gyártására vonatkozóan nem csak hozzáférésről van itt szó, és annak a digitalizációjáról, amink már van, hanem szeretnénk a gyártás tekintetében is versenyképesek lenni. A tartalom legyártása szempontjából szeretnénk versenyképesebbé válni. És szeretnénk további beruházásokat a hábok esetében is, és a digitális képzéseknél különböző vegyes rendszereket is elképzelhetőnek tartunk, nem csak az online távoli rendszereket. De említették még a delegált aktusokat. Nyilván annyira változó ez a terület és környezet, hogy az általános vonalakat kell meghatároznunk. Itt ezt most magamnak mondom, meg kell próbálnunk megérteni a stratégiát, azt, amit mi akarunk ezzel kapcsolatban, hiszen 7 év alatt nagyon megváltozik a környezet, gyorsan változik a környezet, a parlamentárs jogalkotó, nekünk a szakpolitikára kell összpontosítanunk, és el kell, arra kell gondolnunk, hogy idővel hogyan alakítható, módosítható ez a szakpolitika. Erre vonatkozóan mindenképpen egy szakpolitikára van szükség. Kamerervert asszony erről már beszélt. Meg kell néznünk, hogy mit tegyünk kötelezővé. Magát a szakpolitikai irányt szeretnénk majd később módosítani, vagy a delegált jogi aktus témája minden program esetében felmerül, és nekünk szakpolitikai döntést kell hoznunk ebben a tárgyban. Végezetül a bizottság szövegében nem magyarázzák meg elég jól azt, hogy az európai programok hogyan válnak majd interoperabilissá. nem csak azt akarjuk elmondani, hogy a horizonttal szeretnénk dolgozni, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a horizont struktúrálisan hogyan biztosítható. Itt ilyen általános problémákra is összpontosítani kell. Bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Commission? Yes, okay, the floor is yours. Tessék, önöki a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hálás köszönetet mondok a bizottság nevében azért a kiváló munkáért, amelyet az előadó és az árnyék előadók elvégeztek, és köszönjük azt, hogy a Kulturális Szakbizottság támogatja a szívügyünknek támított, számított témákat, a digitális készségek és a Kreatív Európa programjának a kérdését. Az ambícióink és céljaink közösek. Azzal kezdem, hogy némi háttérinformációval szolgálok. Elmondom, hogy az, ami az MFF javaslatokban szerepel, a digitális készségek témájában pontosan mit is jelent. Hiányok vannak, problémákkal küzdünk, az általános iskolától kezdve az egyetem utáni továbbképzésekig sok minden területen. Így az MFF a digitális készségekre támogatást biztosít. Ezek a támogatások egymást kiegészítik és koherensek egymással el is mondom, hogy hogyan terveztük ezt meg, hogy a lehető legjobb hátteret vázoljam. Az Európai Szociális Alappal kezdtük, ezt a tagállamokkal együtt igazgatjuk, meghatározzuk, hogy a digitális készségeket és hol lehet biztosítani, javítani. Erre vonatkozóan jelentéseket kapunk, végrehajtási jelentéseket, időközi jelentéseket, és ennek alapján tudjuk átirányítani az eszközöket. Ott van az Európai Globalizációs Alap is, ...200 millió euróval dolgozik évente, a digitális készségekre összpontosítunk az elbocsátott alkalmazottak esetében ennek kapcsán. Ott van az Erasmus Plus, bár abban nem szerepel külön egy digitális készségek cím, azért digitális készségekre is biztosítunk támogatást a diákok esetében. Azért, hogy előmozdítsuk a kultúrát. Ott van a Horizont Európa, Merikuri, különböző PHD képzések kapnak pénzt, és végül a mi saját digitális Európa programunk. Miért volt erre külön szükség? Azért, mert a korszerű digitális készségek mellett a kiberbiztonságra összpontosítunk, és figyelme kell vennünk a dolgok jelenlegi állását, a legkorszerűbb technológiákat, és a közös kutatóközpontokkal és a közös kutatóvállalatokkal a HPC és a kiberbiztonság területén el kellett járnunk, szükség volt a szinergiára. Ezeket a programokat így biztosíthatjuk. És még mondok valamit az Európeánáról is, Sokan megemlítették ezt, és fontosnak tartották az Európeánál. Először megkeresem a jegyzeteimet, mondja a beszélő. Április végén zajlott egy értékelés, a bizottság egy új stratégiát hajtott jóvá, hagyott jóvá az Európeánának. Egy független értékelés születik meg az elkövetkező hetekben, a bizottság pedig támogatni fogja az Európeánát 2020 után is 20 millió euróval. Ami pedig a digitális olvasottságot, írás tudást illeti, különböző központokon révén járnánk le, van egy platformunk, amely révén a bevált gyakorlatokat osztjuk meg. Lesznek kapcsolattartók, különböző kampányokkal is felhívjuk a figyelmet a téma fontosságára, és az audiovizuális médiumokról szóló irányelv céljai is el lehet így érni a gyerekek esetében. Ha további háttéranyagra van szükségük, támogatásra, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy segítsük Önöket a jelentés elkészítésében. És akkor még egy rövid hozzászólásra, Mrs. Costa. Mi scuso con i colleghi, volevo solo precisare una cosa. Elnézést, szeretnék kérni a kollégáktól. Itt elhangzott, hogy nem utaltunk kifejezetten az Erasmusra. A Connectre vonatkozó javaslat nem említi az e hallgatói kártyát, ami a DG Connect és a DG Education ezen már hosszabb ideje dolgozik. Ez egy nagyon fontos eszköz a Göteborg, Göteborgi csúcsot követően a miniszterek ezt elfogadták, ugyanis az európai diákoknak nem csak egy kártyával kell rendelkezniük, amin tárolják az életrajzukat, az egyéb adataikat, hanem hozzáférhetővé teszi számukra Európában például a lakásbérlést vagy egyéb dolgokat. A DG Connect és a DG Education már előre haladott állapotban van ezzel a dosszével kapcsolatosan, és reméljük, hogy nem fog elveszni mindez, ugyanis a programban nem láttam erről semmit. Köszönjük szépen, és akkor visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, Mr. Ventának három percre. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję za wszystkie uwagi. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az árnyék előadók megjegyzései is mutatták, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára ez a kérdéskör. Ahogy a korábbiakban is mondtam, a legfontosabb, hogy megfelelő költségvetésünk legyen. Ez a lényeg. Várom azokat a módosítókat, amiket az elhangzottak alapján be fognak nyújtani a képviselőtársaim, de emlékeztetném önöket, hogy nincs sok időnk, úgyhogy nehéz lesz válogatni. Kérem, hogy legyenek mm, emiatt odafigyelőek, és azokra a módosításokra összpontosítsanak, amelyek az önök szívének a legkedvesebbek, illetve amelyek a legfontosabbak a szakbizottságunk szempontjából az alapok hiányáról beszéltünk Európában, a készségekről, a digitális világról. A digitális világ nem állandó, folyamatosan változik, és a ma megtanult készségek azok hamar elavulhatnak, úgyhogy rugalmasaknak kell lennünk a jövőben. Arra kérem önöket is, hogy legyenek rugalmasak, hogy jó módosítókat nyújthassunk be a rendelkezésünkre álló rövid időben az ITRE egyébként az illetékes szakbizottság. Köszönöm a vitát. Köszönjük szépen a, az összes hozzászólást, a bizottságnak, az előadónak pedig a munkáját, és akkor ezzel, ezáltal lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és a 9-es ponthoz érkeztünk tervezett javaslat a Horizont Európa kutatási és Innovációs Keretprogram létrehozásáról, valamint részvétel és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló Európai Parlamenti Tanácsi rendeletre. Előadó Luigi Morgano, módosítások benyújtásának határideje szeptember 5-e, 14 óra. A szavazás a Kultbizottságban október 10-én lesz, és társbizottság az ITRE, amely pedig november 21-én fog szavazni erről a jelentésről. És akkor átadnám a szót Morgánó úrnak 5 percben. Grazie Presidente. Beh, direi che i tempi stretti dicono anche della rilevanza. Köszönöm szépen, elnök asszony. Korlátozott az időnk, de hogy mennyire korlátozott, az attól is függ, hogy mit szeretnénk elérni. Ezzel a véleménnyel igazából ugyanazt fogom csinálni, amit egész délután tettem a szavazás óta. Az új keret a 2021-27-es időszakra a Horizont Európa szempontjából fontos, mert nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, hogy a véleményt megfogalmazzuk, de nem akarunk engedni abból, hogy véleményt készíthessünk, ez fel sem merült. Stefani Biezoli asszonynak szeretném a titkárság részéről megköszönni az óriási munkát, illetve az asszisztenseimnek is a rengeteg segítséget. Gondolom már látták a véleménytervezetből is, hogy megpróbáltam a rendelkezésemre álló idő alatt a véleményem szerint fő politikai prioritásokat megfogalmazni a szakbizottságunk számára. Gondolom, további módosításokra szükség lesz, hogy pontosabbak legyünk azzal kapcsolatban, amit javasolunk, figyelembe véve azt az információt is, ami a nyári szünet alatt érkezett el hozzánk. Nos, ezeket előre bocsátva a következőket szeretném még elmondani. Elismerem az Európai Bizottság erőfeszítéseit a megerősített költségvetés szempontjából a korábbi időszakhoz képest egy milliárd euró elosztásáról van szó, azonban nem eléggé ambiciózusan osztják el ezt a pénzt. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen csökkentéseket javasoltak. Úgyhogy a saját szövegemben én azt javaslom, hogy legalább 120 millió euróról beszéljünk. Az ITRE-ben olyan Nike és Ella jelentéstevők ezzel kapcsolatban kompromisszumra jutottak, már mielőtt én a véleménytervezetemet megfogalmaztam volna. Szándékozok módosítót benyújtani, hogy felkerekítsük az ő számaikat, és nagyon fontos az, hogy megállapodjunk abban, hogy folyó vagy fix áron számolunk, hiszen így tudunk majd egy nyelven beszélni. Az indoklásban kifejtem azt is, hogy az első, a nyitott tudomány és az első pillér megerősítése mennyire fontos. A Marie Curie díj is hangsúlyozza ezt. És még egy dolog, amit, amit nemrég tudtam meg, és ezért módosítókat is fogok benyújtani. 11 milliárd euróról beszélünk, és 3 103 eur, millió euróról a kutatási infrastruktúra számára. Egy igazi európai kutatási térséget kell létrehozni, ami a kiválóság, innováció, egyetemek és a kutatás között kapcsolatokat fog teremteni. Ez kell, hogy legyen a Horizont Európa fókusza. És az összes pillér között átívelő projektre van szükség. A második pillér globális kihívások és ipari versenyképesség címmel elégedettel látjuk azt, hogy a befogadó és biztonságos társadalom elismerést nyert, mint fontos célkitűzés ezen pillér alatt. Fontos szerepe van az európai kulturális örökség szempontjából is mindennek. eltekintve attól, hogy nagyobb finanszírozási forrásokra van szükségünk, a biztonsági aspektust úgy gondolom, hogy el kell választanunk a többi aspektustól. A bizottság említette a kiberbiztonságot, de szerintem itt általánosabb vitára lesz majd szükségünk, és ezen klaszter esetében új fellépési területeket is végig kell gondolnunk, mert véleményem szerint többet kell gondolnunk a kultúrára, és a kultúra és a kreatív szektorok stratégia jelentőségére, azon aspektusokra, amelyek segíthetnek egy kreatív és kulturált társadalom létrehozásában, ami ezáltal befogadóbbá is válik. Ez lenne az én javaslatom. Utalok ezen kívül a kreatív és kulturális iparok stratégiai jelentőségére a digitális innováció területén is, hiszen fő vezér fonalai ezek a gazdaságunk fejlődésének. Az európai nyelvi és kulturális sokszínűséget is alátámasztják a fellépés új ágazatai. Ezekről szólnak a módosítóim többek között. De persze az árnyék előadókkal még sokat dolgozunk majd ezen, egymáshoz közelítjük majd az álláspontjainkat, de még gondolnék az 5G-re is, a szerzői jogmenedzsmentre, és kérni fogom, hogy ezt a részt is növeljük meg a költségvetésben legalább 3 milliárd 300 millió euróra. Ezeket a számokat a rendelet keretében fogjuk megszabni, úgyhogy szerintem a fejezetekre való lebontásba a véleményünk is bele kell, hogy szóljon. A tárgyak internete, a segítő technológiák és a továbbfejlesztett realitás vagy valóság, ezek a kreativitás, illetve a tartalmak élvezetét tudják elősegíteni, illetve segíteni tudnak a hátránya élők integrációjában. Nem tudom, hol fogunk járni ezen technológiák esetében tíz év múlva, Például, hogy a képeket láthatóvá tudjuk-e tenni a vakok számára, idézőjelben, vagy lesznek háromdimenziós elemei a jelenleg kétdimenziós szórakoztatásnak, illetve a mesterséges intelligencia hova fog eljutni. Nos, hát nem tudjuk, hogy hova fogunk eljutni, de a tanulmányok már vizsgálják. A globális kihívásokra is kell majd megoldásokat találnunk, például a migrációs áramlatokra. Ezért is nagyon fontos, hogy az Európai Unió támogassa a szociális és humán tudományokban folytatott tanulmányokat, akár alkalmazott tanulmányokat, illetve a szinergiákat el kell a tudomány, a kultúra, a művészet között, Ezáltal magas színvonalú, fenntartható innovációt tudnánk elérni. Európa kreatív, de sajnos a lehetséges európai programok listáján, amit az Horizont Európa interaktívan támogathatna, nem szerepel a Kulturális Európa program. Ez számomra furcsa. Végül meg vagyok győződve arról, hogy az árnyék előadók segítségével képesek leszünk az ITRÉT, az illetékes szakbizottságot egy struktúrát és koherens véleménnyel támogatni, ami a politikai prioritásainkat is tartalmazza majd az Európai Unió új hajó programja számára. A célunk az, hogy konszolidáljuk az Európai Unió tudományos és technológiai alapját, előmozdítsuk a kutatást és az innovációs tevékenységet, mert ez tudja ösztönözni a fenntartható növekedést és az ipar versenyképességét, ezáltal pedig milliók életminőségét fogjuk javítani Európában. A cél, csak hogy tudjuk, hogy mire is összpontosítunk, tehát ez, hogy tudjuk, hogy miről fogunk majd beszélni. Az emögött rejlő okok valósak. Valóban érdemes támogatni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadónak, és akkor mint a jelentés néppárti árnyék előadója elsőként én szeretném megosztani önökkel a gondolataimat, majd átadom a többi árnyék előadónak is a szót. Úgy gondolom, hogy üdvözlendő az, hogy az Európai Bizottság eleve megemelte 31 milliárdról 97,6 milliárdra ezt a költségvetési keretet. Ez valóban egy nagyon fontos program Európa jövője szempontjából, hiszen többször is hangsúlyoztuk, hogy minél nagyobb befektetést teszünk a jövőbe, annál annál biztosabbak lehetünk abban, hogy a jövőbeli generációknak az életszínvonala, életminősége javulni fog. Nagyon fontos, hogyha kutatásról és fejlesztésről, illetve innovációról beszélünk, hogy hangsúlyozzuk, hogy nekünk, mint a Kulturális és Oktatási Bizottságnak elsősorban a kulturális dimenziókra kell összpontosítanunk, az ITRE pedig majd a, az ipar szempontjából közelíti meg a kérdést, de akkor is felmerül három nagyon fontos szempont. Az egyik az, hogy a, az innovációs infrastruktúrát fejleszteni kell, mert ha nincs infrastruktúra, akkor nem lehet véghez vinni azokat a nem lehet azokat a találmányokat, azokat a fejlesztéseket végrehajtani, amelyek előbbre viszik a tudományt, illetve előbbre viszik a digitalizációt, vagy akár vagy akár egy-egy kulturális értéknek a megmentését, tehát mindenképpen fontos a környezet. De másrészt nagyon fontosnak tartom azt is, hogy nyilvánvalóan nem egy aluliskolázott emberek azok, akik a kutatásban és a fejlesztésben részt vesznek, tehát megint csak az oktatásra, a képzésre és a szakképzésre nagyon fontos hangsúly és szerep hárul, és itt emelném ki, hogy én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem támogatja kellőképpen a tehetség és a kiválóság programokat, és tudjuk azt, hogy a találmányok, a, a fejlesztések azok elsősorban tehetséges és egyedülálló személyiségeknek a, a, tehát a az eredményei. Tehát mindenképpen nekünk már egészen kisgyerekkortól, ha valakiben felfedezünk egy tehetséget, azt fejleszteni kell, támogatni kell, és úgy juthatunk el a kiválósághoz, hogyha ezeket a, a tehetségeket támogatjuk és fejlesztjük egy egész életen át. Tehát én olyan módosítókat szeretnék benyújtani, ami ezzel, ennek a pontnak a megerősítésére szolgál. Másrészt egyetértek kollégámmal, hogy nem eléggé hangsúlyos a kulturális és kreatív iparágaknak a megjelenése a véleménytervezetben, így ezt is szeretném erősíteni, illetve ami még szerintem fontos, az, hogy a régi és az új tagállamok között a költségvetési források nem oszlanak meg kellőképpen, és körülbelül a kétharmadát a régi tagállamok viszik el ezeknek a, a kereteknek, míg az új tagállamok nagyon kis részben, egy olyan 20%-ban részesülnek az innovációs és, és kutatási keretekből. Ezért, yes, ezért fontosnak tartanám azt, hogy javítsunk az egyensúlyon, vagy kapjanak nagyobb lehetőséget a kisebb országok, illetve a kisebb KKV-k, vagy a kisebb szervezetek, hogy részt vegyenek mert nyilvánvaló, hogy a nagyobb konzorciumok, a nagyobb presztízsel, hírnével rendelkező, akár egyetemi társulások nagyobb eséllyel vegyenek részt ezekben a pályázatokban, nem igazán van szükség arra, hogy mindig csak a nagy társulások részesüljenek támogatásban, hanem a kisebbeknek is egyenlő esélyt kell adni. Másrésztről úgy gondolom, hogy a különböző, különböző programok sorában fontos, hogy részt vegyenek, részt vegyenek egyéni pályázók is, és nem csak, nem csak a nagyobb nagyobb egyesületek, vagy akár egyetemi, egyetemi és ipari konzorciumok. Úgyhogy ebben a szellemben szeretném erősíteni a, a jelentést, hogy valóban egy hasznos és a jövő szempontjából jövő szempontjából profitot hozó és jobb életet teremtő program szülessen. Köszönöm szépen, és akkor ezzel Ezúttal átadnám a szót a következő árnyékelőadónak, Trüppel asszonynak. Um, Én egy politikai megjegyzéssel szeretném kezdeni. Én belátom, hogy valóban egyenlőtlenség van a régi és az új tagállamok között, ami a KKV-k és egyebek finanszírozását illeti. Ha megnézem ezt az érvet, illetve a Budapesti Egyetemmel kapcsolatos vitát, a CEU ra gondolok, ami az egyik legkiválóbb egyetem kutatás szempontjából, a filozófia területén például, ezt most fenyegetettség érte. Ez az egyetem is többek között további lehetőségeket kínál a fiatalok számára Budapesten. Számomra ez egy nagyon fontos szempont. Nekem is legalább annyi lehetőségem van hozzászólni. És amikor az egyenlőtlenségről, vagy az egyensúly hiányról beszél Európában, én azt hiszem, hogy nem szabad fenyegetni ezt az egyetemet, hiszen további lehetőségeket kínál a magyarországi fiatalok számára és ezt üdvözölni kell. Ami pedig a Horizon programot illeti, a Kreatív Európa programot össze kell kapcsolni a Horizon, Horizon programmal, hiszen itt közös érdekekről van szó. Az ITRE-vel közös jelentést készítünk a kreatív ágazatokról. Először is felmerült a kérdés, hogy ezt így tegyük-e, mert ez a mi kompetenciánk. A kulturális politika valóban a mi hatáskörünk, a kreatív ágazatok viszont nem csak kizárólag a kultúrával függnek össze. Vannak közös érdekek. Nézzük meg a divatot, vagy az építészetet, egy sor kreatív ágazatot. Éppen ezért meg kell győznünk a kollégáinkat, hogy a kultúra igenis szerves része a kreatív ágazatnak, hanem is egyenlő azzal. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk. Egy példát engedjenek meg, amikor a digitális forradalom a Szilíciumvölgyben megindult, számos vállalat alakult világszerte. Steve Jobs nagyon közel állt a kultúrához hippiként, a design területén tevékenykedett. És a különböző eszközök, így például egy iPhone, nem más, mint a design, az a formatervezés és a technológia ötvözete. Éppen ezért ennyire jók, szépek és sikeresek ezek a készülékek. Tehát számos ágazatban, akár a luxusiparban a Franciaországban a luxusipar a bevételezőmét Kínában termeli. Tehát egyértelmű, hogy a kreatív iparágaknak része, részét kell képezzék a Horizon programnak. Tehát ezért nagyon határozottan meg kell védenünk az álláspontunkat, és ugyan vannak külön kultúrára irányuló programok, de a kreatív iparágaknak is helye van ezekben a programokban. A például Juncker alapból is lehet támogatni kultúrát, ami a kreatív iparágakat illeti, hiszen ez a gazdaságpolitika nagyon fontos részét képezi Európában még ha nem is feltétlenül a gazdasági logika érvényesül. Köszönöm szépen kollégámnak, és akkor átadnám a szót Mrs. Sojdrovának. Ja. E, děkuji. Já jenom chci dodat jednu věc. E, tady Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az előttem szóló kolléga, e, Trüppel asszony, a Kreatív Európa programmal való összefüggést említett ez, valóban létezik, de ha megnézzük a kohéziós politikát, az is egy nagyon fontos program, különösen az új tagállamok számára, és ezáltal az infrastruktúrális innovációkat lehet támogatni, ott egyértelmű kapcsolódások vannak, és a Horizon 2020-at is meg kell erősítenünk, a szenergikus, szinergia hatásokat tovább kell erősítenünk. Köszönöm. Julie Ward. Julie Ward. Úgy hiszem, hogy számos kapcsolat van e között a jelentés és más dolgok között, amik ma elhangzottak, így például a STEAM menetrend is rendkívül fontos. Ha a bizottság belátná, hogy a művészeteket össze lehet kapcsolni a technológiával, az innovációval, a matematikával, akkor ez a Horizon 2020 menetrendben is meg kell, hogy nyilvánuljon, mert Egyébként eh, teljesen eh, egyirányú lesz a gondolkodásunk. Sokkal holisztikusabb megközelítésre van szükség, annak eh, eldöntésében, hogy mi szolgálja leginkább Európa javát, a fiatalok érdekeit, vagy a kutatói közösségek érdekeit, ugyanis a társadalomnak számos kihívással, problémával kell megküzdenie. Úgyhogy fontos, hogy megemlítsük, hogy a kultúra is részét képezi ennek a programnak. Én részt vettem két éven át a politikusok és tudósok közötti közös programokban. Tavaly társadalomtudósokkal találkoztunk, akik kifejezetten a migráció kérdéskörét tanulmányozták. Számos információt megosztottunk egymással, az egyik kutató, egy berlini intézet munkatársa, és ez is rávilágított arra, hogy a parlament, illetve az intézmények hogyan tudnak a jövőben gondolkodni, és hogy hogyan tudják ezt a szélesebb körű gondolkodást a különböző programokban is ér- érvényesíteni. Tehát én támogatom hogy erőteljesen ragaszkodjunk ahhoz, hogy a Horizon 2020 része legyen a kultúra is. És itt lehet, hogy mindenkinek eltérő, vagy mindenkinek megvan a véleménye a Budapesti Egyetem kérdéséről. Tudom, én ellátogattam oda, és nagyon sok aggályos hangot hallottam a problémákról, a, az oktatók, a kutatók részéről, hogy ők globális szinten működnek. Valóban nagyon aggasztó ez a kérdés, és nagyon jó, hogy Helga felvetette ezt a kérdést a Kulturális és Oktatási Bizottságban. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és akkor mivel már másodszor ö, kerül napirendre, illetve említésre ez a téma, akkor én azt mondanám kolléganőimnek, hogy persze nem gond az, hogyha napirendre kerül akár a Budapesti Egyetemnek is a témája, de attól még nem kell azt mondani hibásan, hogy ez az, ezt az egyetemet bezárták. Ez az egyetem mai napig működik. És attól függetlenül, hogy vannak viták, a tárgyalások most is zajlanak, és még nem zárultak le. You have said that uh, we have closed it down de ez, ezek a tárgyalások tovább zajlanak, és még nem zárultak le. Úgyhogy nem kell előre vádaskodni egy olyan dologban, ami még nem történt meg, és úgy gondolom, hogy ameddig ez nem zajlik le, addig ezt a vitát fölösleges ilyen formában vádaskodásként felhozni. És köszönöm szépen a kollégáimnak azt a vitát, és megkérdezném a bizottságot, hogy van-e hozzászólás. a Horizont 2020-hoz. Yes, the floor is yours. Thank you, Chair, and thanks a lot. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadó és az árnyék előadók hozzájárulását, ezek számunkra nagyon értékesek. A bizottság üdvözli az előadó és árnyék előadók megjegyzését arra vonatkozóan, hogy a Creative Europe és a Horizon Europe között szinergiára van szükség. Igen, ezt meg kell erősítenünk, hogy támogassuk, megtámogassuk a kulturális ágazatot és a kreatív ágazatot Európában. A programjaink révén támogatni lehet a alapú társadalmat is az Európai Unióban. Így, ha megengedik, elmondanám, hogy a bizottság a szektor szót szeretné az industry helyett látni a szövegben, mert a szektor az szélesebb körű, és kreatív, a kreatív megoldásokat nem csak a az ipar, hanem az egyének maguk is biztosíthatják. Ezért beszéljünk inkább szektorról, ágazatról az industry helyett, akkor, amikor a kulturális és kreatív ágazatokról van szó. Bár teljes mértékben támogatom azt, amit az apple kapcsolatban példaként elmondtak, és a többiekkel kapcsolatban. További megjegyzések. A bizottság nevében az RTD igazgatóság nevében, főigazgatóság nevében fogok én felszólalni. A, mi az SSH-val kapcsolatban az anyagban szerepel, nem csak a másik pillér második klaszterében szerepel ez, a három beazonosított területnél. Ez egy mindenhol megjelenő kérdés kell, hogy legyen a programban. Itt most példaként a hármas klasztert említeném, ipar és digitalizáció. Nyilvánvaló az, hogy a társadalom reagálása a projekt része kell, hogy legyen, ezért nem kerülhet az egész a kettes klaszterbe viszont ha ez nem eléggé látható a javaslatban, akkor készen állunk arra, hogy ezen javítsunk. Ez vonatkozik a kreatív ágazatokra is, a kreatív ágazatra. Ne csak a kutatás fejlesztés keretében foglalkozzunk ezzel, a klassz, kettes klaszter keretében, ez transzverzálisabb jellegű. A szinergia azt jelenti, hogy nem csak a Horizon 2020-ban kell mindent biztosítani, hanem máshol is. Nagyon találóan megjegyezte valaki önök közül, hogy a kiegészítő jelleget biztosítani kell az európai beruházások szempontjából kell erre odafigyelni. A struktúrális alapokkal foglalkozó jövőbeli program esetében is így járunk el. A Horizon Europe esetében a struktúrális alapokkal foglalkozó kollégával leülve megpróbáltuk leegyszerűsíteni az együttműködés lehetőségeit, azért, hogy hatékonyabban és könnyebben járhassanak el az érdekelt felek, beleértve hatóságok is. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a beavatkozások nagyon elterjedjenek. A klaszterek esetében azt látjuk, hogy további beavatkozásokat javasolnak, főleg a kettes klaszternél, a már meglévő hat mellett. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a jelenlegi beavatkozási évben hogyan lehetne még több témát szerepeltetni. Azt láthatják, hogy egy sor kérésük a kreatív ágazatokra vonatkozóan a kulturális örökséggel foglalkozó intervenciós év sorban már szerepel. Próbáljuk elkerülni azt, hogy túl sok lesz a beavatkozás, mert különben értetetlené válik az egész, és nem fogjuk tudni, hogy hol kell egy bizonyos beavatkozást lebonyolítani. Egyetértek valamivel, még valamivel, az, amit elmondtak a Steamről, a valóságban nem a kettes pillérhez tartozik, hanem az pillérhez. amely a kiválóságok támogatását biztosítja. A jelenlegi Horizon 2020-asban szereplő támogatáshoz hasonlóan járnánk el a STEM esetében, megcélhozva a fiatal diákokat. És ami a, a költségvetése kapcsolatban javasoltak, ha megengedik, arra én nem fogok kitérni, nem fogok erre reagálni, de üdvözlők azt, amit a beavatkozással kapcsolatban elmondtak. Végezetül van valami, amit joggal említettek meg az oktatási intézmények fontosságáról. a European Universities terminológiát mi nem kedveljük annyira, nem azért, mert nem értünk ezzel egyet, csak az európai egyetemek hálózatával kapcsolatban már van egy kezdeményezésünk, és szeretnénk az egyes témákat jól elkülöníteni egymástól. Önök az európai egyetemek kezdeményezését szeretnék jobban kiemelni, annak érdekében, hogy jól járjunk el annak alapján, amit javasoltak, European Higher Education-ről szeretnénk inkább beszélni. Köszönöm szépen. Akkor a bizottság részéről ennyi. Köszönjük szépen, és akkor visszaadnám a szót az előadónak, Lúcsi Morgánónak további három percre. Allora, innanzitutto grazie, grazie a tutti i colleghi che... Köszönöm szépen a kollégáknak a véleménynyilvánítást. Azt, amit elmondtak, tudomásul veszem, és a módosító indítványaikat adott esetben meg is fontolom. Arra vonatkozom, amit a bizottság elmondott, nagyon fontos, hogy jól értsük egymást. A Ma délutáni beszélgetés vita egyértelmű volt. Középtávon annak a lehetőségét kérjük, hogy felülvizsgálhassuk azt, amit tesznek. Ha nem lesz ilyen felülvizsgálat, akkor elég nehéz lesz a parlamentnek az, hogy ellássa a feladatát, de egyébként a bizottság feladatát is megnehezíti, hiszen a bizottság a bizottság is felelős a parlament politikai iránymutatását kell ugyanis végrehajtaniuk. A terminológia is nagyon fontos. Mit jelent a, a, a szektor? A szektor kifejezés igen átfogó. Ha ilyen átfogó terminológiát használunk, akkor a pénzügyi eszközök felhasználásával ez már ellentmondásba kerül. A kulturális ágazat nincs megfelelő módon meghatározva. A kultúrát teremtő iparágakról van szó. De mi tudjuk, hogy a programmal mit kell elérni. Egész egyszerűen nyitnunk kell, nem csukhatjuk be a lehetőségeket. Gondoljunk csak a felsőoktatásra. Említette a Higher Education Area, de pontosan kikre gondolt, milyen felsőoktatási intézményekre? azokra gondolt, akik folyamatosan kutatási tevékenységet végeznek, vagy akár a fiatal vállalkozókra? Én az egyetemek fogalmát nem tudom kihagyni a szövegből. Mondhatjuk azt, hogy egyetemek és főiskolák, akkor ezzel mindent felsoroltunk, és egyértelmű. Különben nekem az a benyomásom, hogy ez túl ködösen fogalmazna, és ha a parlament nem kapja meg a lehetőséget arra, hogy egy értékelést végezzen, felülvizsgáljon, hogy megnézze azt, hogy van-e ténylegesen költségveté- kölcsönhatás. Hiszen az egy dolog, hogy valamit lehetővé teszünk, de az egy másik dolog, hogy létrehozunk egy olyan eszközt is, amivel mindez valóra váltható. Tehát mi szeretnénk kooperatívan eljárni, együttműködni, de fontos a résztvevők számára, hogy ezt a két aspektust egymással összeegyeztessük. A program szempontjából ez döntő. Ami pedig az ön által említett határidőket illeti, ezek a határidők túlszűkösek, rövidek. Abban reménykedem, hogy a jövőben ilyesfajta helyzetek nem fordulnak elő, hiszen ez nem szolgálja a három intézmény közötti együttműködés ügyét, és az Európai Parlament is alig tudja a feladatát ellátni. Ez nem csak politikai jellegű kérdés, ez messze túlmutat ezen. Köszönjük szépen, és akkor ezt a témát is lezárhatjuk. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 10-e 17 bocsánat, szeptember 5-e 14 óra. Elnézést, tehát szeptember 5, 14 óra. És akkor átérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az Európai Területi Együttműködési Célkitűzésnek, Interregnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezések és a külső finanszírozási eszközök. A jelentés előadója Marlene Midzi, módosítók benyújtásának határideje szeptember 10-e 17 óra. A kultban október 10-én szavazunk erről a, az indítványról, a regionális bizottság pedig november 21-én. Midzi asszony hiánya miatt most akkor Luigi Morganónak adom meg ismét a szót, aki ismerteti ennek a jelentésnek a tartalmát. Öné a szó, Mr. Morgan. Grazie, grazie Presidente. Ovviamente io leggerò... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor felolvasom. Marlene Mici asszony kollégán, kolléganőnk szövegét. Kedves kollégák, először is szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy a mai ülésen nem tudok részt venni. Most a fő pontokon szeretnék végigszaladni, és annak az okain, hogy miért vettünk be bizonyos módosítókat a jelentés tervezetbe, a vélemény tervezetbe, az Interreg 2021-27-ig tartó időszakára vonatkozó tervezetről. Az európai területi együttműködési célkitűzésekről van szó, amiket az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogat. Az európai kulturális örökség éve szellemiségét figyelembe véve, a kulturális menetrendünk erre összpontosítna manapság, Mici asszony jelentése szeretné garantálni a jobb interakciót ezen program, illetve a kultúr, oktatás, fiatalság és sport témájában született politikák kapcsán. A Regi Szakbizottság, az illetékes szakbizottság ők az oktatási és kulturális dimenziót bevezették, és a határokon átnyúló együttműködés fő sodorvonalába szeretnék ezeket helyezni. Az oktatás, a kultúra, a fiatalsággal és a sporttal foglalkozó szakpolitikák is a rendkívül fontosak a gazdasági és szociális fejlődés szempontjából, és a területi kohézió előmozdítása szempontjából is, hogy csökkentsük a nyelvi korlátokat, a félreértéseket, és elő tudjuk mozdítani a hatékony együttműködést. Úgyhogy ezt szem előtt tartva örömmel látom azt, hogy a kulturális örökség felhasználása és megóvása, valamint a kompetenciák megerősítése az intelligens specializációs platformok felhasználásával, a különböző területek, mint például akár a mezőgazdaság modernizálásával való összekapcsolódással együtt fejlődnek, a kulturális és kreativitási hálózatok létrehozása is segíti ezt a munkát, az egyedi Európai Uniós politikák regionális szintre való lehozásával. Jobban kell fókuszálni a 2021-27-es programidőszakban erre a kontextusra, Az új kohéziós politika egyebek között szociálisabb Európát szeretne látni az állampolgárok érdekében, ezért nagyon fontos, hogy az Interreg is csatlakozzon más olyan programokhoz, amelyek a különböző interakciókat ezen a területen előmozdítják. Fontos tehát az oktatáshoz való hozzáférés, a kultúrához való hozzáférés, a transznaciális szinten növelni az a fiatalok szabad mozgását és a Kreatív Európa programban is említett művészek szabad mozgását. Mici asszony nevében szeretnék köszönetet mondani a benyújtott módosítókért, és szeretném kérni önöket, hogy támogassák ezeket, hogy ezeket a módosítókat és a többieket is be tudjuk építeni a véleménytervezetbe. Köszönöm. Morgánó úrnak jelenleg nem minden frakció jelölt még ki jelentéstevőt ehhez a jelentéshez, illetve akik kijelöltek, azok sincsenek itt, úgyhogy megadom a szót bármelyik képviselőtársamnak, aki szeretne hozzászólni. Ki szeretne hozzászólni a témához? Ha senki, akkor megkérdezném a bizottságot. Van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Tessék! Thank you, Chair. Um, and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Morgan úrnak külön köszönetet mondok azért, hogy ismertette Mici asszony módosító javaslatait. Néhány megjegyzésem lenne, azért, mert úgy érezzük, hogy a módosító közül mindegyik nagyon fontos. A bizottság nem ellenzi ezeket a módosításokat tartalmi szempontból. Fontosnak tartjuk a tudatosság növelést egy sor téma esetében, a, főleg a kultúra és az oktatás területén olyan akadályokról van itt szó, amelyek a területi együttműködési célok között szerepelnek a bizottság javaslata között, ezért szerepel egy rendelt tervezet a területi együttműködésre. A felsorolt témák sok esetben megszövekezéssel kapcsolatosak, és ennek összefüggésében lehet, hogy el kell magyaráznom, hogy a bizottság ott mi vezet vitte rá arra, hogy egyszerűsítési javaslatokat javasoljon a szövegben. Fontosnak tartottuk az áramvonalasítást és az egyszerűsítést. A bizottság úgy gondolja, hogy a jelenlegi szövegben szerepelnie kell a támogatott területeknek. Nem ellenezzük azt, amit javasolnak, csak nem tartjuk megszövegezési szempontból fontosnak, mert a mi szövegünk ezt már nagyjából lefedi. A bizottság minimalista megközelítést alkalmazna a szöveg esetében, figyelembe véve a múltbeli tapasztalatokat, ez biztosítaná a jogbiztonságot. Ezért szeretnénk áramvonalasan fogalmazni. A tartalmi szempontból egy dolgot említenék meg, ez is prezentációs kérdés. Két célkitűzést vennénk be az ETC rendeletbe. Az egyik az oktatással és a, a diplomák képesítése, kölcsöse elismerésével kapcsolatos, illetve más tanfolyamokkal kapcsolatos anyagok elismerésével. A másik pont pedig a kulturális aspektus. A jelenlegi javaslatban nem szerepel néhány, illetve, bocsánat, szerepel néhány terület, amelyet nagyon fontosnak tartunk. A B pontban véleményünk szerint már szerepel a diplomák kölcsönös, az oklevelek kölcsönös elismerése, ami pedig a kulturális örökséget illeti, valamint a mobilitást a tizedik módosító indítványban a regionális vidékfejlesztési alap és a kohéziós alap felhasználható az ETC programokra is. Így nem tartjuk fontosnak azt, hogy ezt a két módosít pontosítást elfogadjuk. Itt technikai pontosításról van szó, de nagyon fontos, hogy a szöveg világos és érthető legyen. Köszönöm minden tagnak, és képviselőnek, és külön az előadónak is a véleményt. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének a hozzászólást, és akkor ezennel ezt a napirendi pontot is lezártnak tekinthetjük. A következő ülés időpontja szeptember 24-e hétfő 14.30-tól 18.30-ig, úgyhogy kérném a kollégák figyelmét, hogy ezen a napon korábban kezdünk 14.30-kor, és köszönjük szépen mindenkinek az aktív részvételt, illetve a tolmácsoknak a munkát. Viszontlátásra!